Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, azt javasolnám, hogy kezdjük is el a délutáni ülésszakot. Térjünk rá a tizedik napi rendi pontunkra. Az Európai Bizottság prezentációjával kezdjük, egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fog ismertetni az állategészségügy témájában. A bizottság itt van, ugye? Ugye itt van? Please, yep. Igen, tessék. Van Götem úr képviseli ma a bizottságot. Okay, so I give immediately... És akkor maradéktalanul meg is adom a, szont, a szót önnek. Um, I wanted to... Köszönöm szépen. Szeretnék végigmenni négy delegált jogi aktus, hogy a parlament elé, illetve a tanács elé beterjesztett csomagról van szó. Tulajdonképpen ez a folyamat már nagyon régen elkezdődött, és azt láthatjuk, hogy a teljes állatjóléti rendszer értékelése az Európai Unión belül 2006-ban zárult le, És hát a stratégia mottója az volt, hogy jobb a megelőzés, mint a későbbi beavatkozás, és hát valójában az új állatjóléti jogszabályok nagyon sok irányelvből, rendeletből állnak, amelyeket gyakorlatilag a 60-as évek kezdetétől fogva fogadtunk el. Akkor, amikor a kapot megalkottuk, a mezőgazdasági termékekkel való a kereskedelem alapjaként. Ugye élő állatok, tejtermékek piaca, aztán beszél, nem beszélve a különböző fajta betegségekről, a kergemarha kortól kezdve nagyon sok olyan irányelv látott napvilágot, amelyek miatt alapvetően volt 60 különböző jogszabály a tanács részéről, és körülbelül ezer úgy nevezett, vagy ma úgy hívnánk őket, hogy végrehajtási jogi aktus alkotta az állatjóléti intézkedések összességét. Egyértelmű volt, hogy ezeket a különböző jogi eszközöket át kell fésülni, össze kell gyúrni. Ezek a 92-es belső piac érdekében is meg kellett újra kellett őket gondolni, és egy egységes jogi keretbe kellett őket foglalni, amelyet most úgy hívunk, hogy állat egészségügyi jogszabály. Miről is szólnak ezek? A fertőző betegségekről van szó, amelyek valamiféle hatással vannak az állattartásra, vagy az állati eredeti termékekre, gondolok a marhahús, a sertés, a tejágazat, vagy bármilyen más olyan termékre, amely állati eredetű, és amely alapvetően képes megfertőzni más állatokat, de gondolhatunk akár halakra, hüllőkre, és ahogyan itt is lehet látni, a különböző szabályokat különböző fejezetekbe osztottuk fel, különböző intézkedések a betegségek megfékezésére, megelőzésére, megszüntetésére, és hát aztán ide tartozik az is, hogy amikor az állatokat elszállítjuk az EU egyik régiójából egy másikra, arra is szabályok vonatkoznak, arra is, hogyha az Európai Unió területére bejutnak állati eredeti törmé- termékek, illetve ez még inkább igaz a marha és a sertés ágazatra, amikor az Európai Unió területére belépnek ezek a termékek, és hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani válsághelyzetben. De azt is fontos látni, hogy mi az, amiről nem szól ez a jogszabály, ez nem az állatjólétről szól, és nem is a betegségek megszüntetéséről, és nem is az egészségügyi gyógyszerekről, és nem is a szabályokról, vagy azoknak az ellenőrzéséről szól. Mert azokat más jogszabályok fedik le. Van itt még három másik jogszabály, amelyet meg kell említenünk. Az egyik az állat egészségügyre vonatkozik, aztán vannak az állatok melléktermékei, tehát olyan termékekre gondolunk, amelyek a mészárszékeken termelődnek, ezeket gyakran akár állattakarmányba is beépítik. És aztán itt vannak a különböző betegségek is, amelyekre ez szintén nem vonatkozik. Tehát itt ezt a hatály kedvéért kívántam ismertetni. Ahogyan elmondtam már, rengeteg irányelvünk, rendeletünk van, még a tanácsi időkből. 50 vagy 60 olyan alapvető rendeletről volt szó, amikor, amelyeket aztán egy egységes keretbe foglaltak 2006-ban a parlament és a tanács közösen, és ez különböző fejezetekre van beosztva. Általános szabályok, betegségekre vonatkozó szabályok, ellenőrzések, illetve felkészülés a járványokra, regisztráció, nyomonkövetés, itt a gazdaságok, illetve a különböző piacok regisztrációjára gondolunk, ahol az állatokat ahová elszállítják, aztán a itt van az ötös fejezet, ez az unióba való belépés szabályait rögzíti élőállatok esetében, illetve állati eredetű termékek esetében. Van aztán itt még egy másik rész is, ami a nem kereskedelmi a tevékenységekre vonatkozik, de ez csak 2026-ban lép majd életbe. Ez főként a díszállatokra vonatkozik. Hetes bekezdés. sürgősségi intézkedések, ilyen volt például az afrikai sertéspest is, Tehát ezt így röviden szerettem volna ismertetni, hogy hogy néz ki az implementációs folyamat az állategészségügyi kérdésekben. 2016-ban kezdtük meg a munkát, akkor alakítottuk meg a szakértői csoportokat, illetve 2017-ben és 2018-ban, még 19-ben is. Aztán listákat hoztunk létre a különböző állatfajtákról, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban, és hát ezeknek a nagy részét már el is fogadtuk. A tagállamok számára igen fontos volt az, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljenek ezek a jogszabályok. Amikor 2021. április 21-én ezek életbe lépnek, vagy hatályba lépnek, akkorra mindenkinek készen kell majd állnia. Itt most azt láthatjuk, hogy hogy néznek ki a szakértői munkacsoportjaim, a parlamenttel is egyeztetnek, ezek hosszú évek alatt alakultak ki, és ők alkották meg ezeket a jogszabályokat, Ez gyakorlatilag mindazon korábbi jogszabályok Lisszaboni rendszerbe való beillesztését jelentik, amelyek korábban is megvoltak már. Nekünk jogi értelemben az a feladatunk, hogy ezt a hatalmas jogszabály halmazt az új Lisszaboni szabályoknak megfelelő keretekbe ö, töltsük, és hát így aztán úgy gondoltunk, hogy ezt a nagyjából 60 jogszabályt és 900 delegált jogi aktust szeretnénk egy koherens jogszabályba belefoglalni. Most már ennek az implementációját várjuk, és a delegált jogi aktusok, illetve az implementációs, illetve végrehajtási jogi aktusok is itt vannak már az önök kezében. A legtöbb az egyszerűsítésre, kockázatkezelési mechanizmusokra vonatkozik, illetve a korábbi jogszabályok modernizációjára. Nézzük most meg azt, hogy hogyan valósult meg ez a munka. Ahogyan elmondtam, itt van négy olyan jogi aktus, amelyről a mai napon beszélhetünk, és amelyek itt is vannak az önök dossziéjában. Az első egy állatbetegségekről szóló listát tartalmaz. Ezeket a betegségeket kategorizáltuk, illetve hozzárendeltünk egy állatfajokról szóló listát, amelyekre ezek a betegségek hatással lehetnek. Így két különböző rendelet kapcsolódik ide. Az egyik 2018-ban került elfogadásra. Ez itt a lent a jobbi. A releváns fajokat tartalmazza, ez is egy olyan implementációs jogi aktus, amelyet 2018-ban fogadtunk el. Van itt egy másik, amelyet már szintén megjelentettünk, elfogadtunk, ez megint csak egy delegált jogi aktus, tehát végrehajtási jogi aktus, az identifikációt, azonosítást szolgálja, illetve a nyomonkövetést. Ebben a kérdésben is egyeztettünk parlamenti képviselőkkel, főként a juh ágazat kapcsán, és hát a felmerült kérdésekre választ is adtunk az érintett parlamenti képviselőknek. Tehát négy jogi aktust hoztuk ma ide önök elé ellenőrzésre. Az első a betegségek megszüntetése, illetve az, ahogyan egy tagállam, vagy régió, vagy hatóság, vagy régiót, vagy, vagy területet a betegségtől mentesnek lehet nyilvánítani. A második, az a harmadik részhez kapcsolódik, a harmadik fejezethez kapcsolódik, ugye még bizonyan emlékeznek a nyolc fejezetre, amiről az előbb beszéltem. Tehát ez az állat egészségügyi intézkedéseket tartalmazza, és az utolsó kettő a nyomon, nyomon követhetőség, a négylábú állatok esetében, és ezek természetesen egymáshoz kapcsolódnak is, és gyakorlatilag rengeteg keresztreferenciát tartalmaznak a teljes csomag, mind a négy végrehajtási jogi aktus a mi szemünkben és a tagállamok szemében is egy közös csomag részét képezi. Hogy őszinte legyek, mi úgy gondoljuk, hogy nagyjából, ugye ez nagyjából egy 500 oldalas stóc. Nézzük akkor az elsőt. Ez a betegségek felügyelete, megszüntetése és a mm, járványmentes területnek való nyilvánításról szól. Itt meglévő szabályokat kellett összefésülnünk. Voltak olyan szabályok, amelyek még 1964-ből származtak, természetesen ezeket nagyon sokszor módosították, de gyakorlatilag szerepeltek az akkori irányelvekben. Aztán voltak itt a kisméretű kérődzőkre vonatkozó ö, problémák, volt itt a, a kék nyelvbetegség, felbukkanásával kapcsolatos delegált jogi aktusok, és ezeknek a figyelembe vételével fogalmaztuk meg az újat, amely most itt van önök előtt. Az új jogalap alapján és nagyon sok tapasztalatunk gyűlt össze az évek során. Ez volt az egyik oka annak, hogy a szabályokat napra készé akartuk tenni, az EFSA-nak is kikértük a véleményét, és természetesen van most egy olyan hálózat is, amely egy európai referencialaboratóriumok hálózatát képezi, és természetesen a világ állat egészségügyi szervezetének ajánlásait, illetve iránymutatásait is figyelembe vettük, amelyek a globális szintű élőállatkereskedelemre vonatkoznak. A célja ennek a jogszabálynak az, hogy világosabb legyen a felhasználók számára, és rugalmasabb legyen az illetékes hatóságok számára, illetve egy kockázat alapú megközelítést alkalmazunk annak érdekében, hogy a források a megfelelő felhasználásra kerüljenek. Ennek az első a jogi aktusnak a tartalma. Ahogyan elmondtam, itt gyakorlatilag a meglévő szabályok, a kettes részben meglévő szabályok kiegészítéseként értelmezendők, és egy általános nyomonkövetési szabályokat tartalmaznak, illetve kritériumokat, és a programok részletes leírását tartalmazzák azon országok esetében, amelyeket járványtól mentesnek nyilvánítottak, szerepelnek azok a kritériumok, azok, amelyeknek az alapján ez megtörtént. A programokat be kell a tagállami hatóságoknak nyújtani, a legfontosabb a tüdőbaj kezelése, de vannak itt más betegségek is, amelyeknek az esetében a tagállamok a teljes megszüntetés irányába próbálnak ellépni, vagy bizonyos szintű fertőzöttségi szint alá menni. Természetesen ilyenkor a kereskedelmi lehetőségek sokkal szélesebb körűvé válnak. Itt, van, itt találhatjuk azokat a szabályokat, amelyek révén járványmentes vagy akár a betegségtől is mentes területnek lehet nyilvánítani bizonyos régiókat, területeket, országokat, és hogy hogy lehet megőrizni ezt a státuszt. Itt nem csak ezekről a betegségekről van szó, amelyeket már én magam is említettem, hanem az első delegált jogi aktusban szereplőknek is megfelel. Nos, a harmadik az inkább a betegségek teljes megszüntetése, mint például az afrikai sertés, pest is. Itt is a meglévő irányelvekből vettük a szabályokat, figyelembe vettük az összegyűlt tapasztalatokat, és hát az Európai Uniónak sajnos nagyon rossz tapasztalatai voltak az állati betegségekkel kapcsolatban, és hát itt is a, a nemzetközi standardokat is figyelembe kellett venni, amelyek szintén változtak. Az is, száj és körömfájás és más olyan betegségek, amelyeknél azonnali beavatkozásra van szükséges, szükség az illetékes hatóságok részéről. Úgyhogy most már szerencsére minden egy helyen van, nem össze-vissza különböző jogi eszközökben. Tehát itt van egy egységes keret, és hát látjuk itt a jobb oldalon azt is, hogy mik azok a nyilvánvaló kötelezettségek, amelyek a hatóságokat kötelezik. Ezen kívül a felkészültség, a járványügyi felkészültség is nagyon fontos. Új intézkedéseket vezetnek be a mintavételre tekintettel, illetve hogy milyen intézkedésekre van szükség akkor, amikor felmerül a gyanúja egy betegség vagy egy járvány kitörésének, milyen kötelezettségei vannak a kezelőknek, az illetékes hatóságoknak, mekkora területre kell kiterjedjen ez a, az intézkedés, mikor kell a gazdaságokban az állatokat eltávolítani, illetve mikor térhetnek oda-vissza, és milyen hatása lehet a vad világra mindennek. Például egy igen mm, fertőző influenza járvány például egyértelműen hatása lehet a helyi vad vadon élő állatokra is. Aztán a következő jogszabály az állatok szállítására vonatkozik az Európai Unión belül. a szárazföldi állatokkal kapcsolatban. Aztán ugye a belső piac kialakítása óta szép lassan kialakult a különböző állatfajokra vonatkozó importkondíciók listája. Ez a mostani végrehajtási jogi aktus kiegészíti a már meglévő alapjogszabályokban szereplő feltételeket. Milyen szabályok mentén lehet például Írországból Görögországba szállítani juhokat, vagy szarvasmarhákat Észak-Franciaországból mondjuk Luxemburgba, vagy milyen szabályok vonatkoznak arra, hogyha tejet, joghurtot, sajtot vagy más tejtermékeket kívánunk átszállítani egyik országból a másikba, ezek mind szerepelnek a delegált jogi aktusban. Természetesen a nemzetközi standardoknak is megpróbáljuk megfeleltetni mindezt, és egyértelmű kötelezettségeket tartalmaz a gazdák számára, és sokkal rugalmasabb a megközelítés, amelyet megenged a helyi hatóságoknak. Aztán tojás. Tudjuk, hogy az Európai Unió rengeteg tojást termel, az egynapos csibék esetében nagyon fontos a szállítás biztonsága, és hát ez nem csak a szállításra vonatkozik, hanem a ki, illetve berakodásra is, főként akkor, amikor az unió egyik részéről a másikba kell átszállítani őket, olyankor igen gyakran biobiztonsági szabályoknak kell megfelelniük, hogy nehogy fertőzés alakuljon ki. Vannak itt különböző szabályok, specifikus állatok specifikus státusznak örvendhetnek, ezekben az esetekben más szállítási szabályok az, ér, az irányadóak. Vannak olyan állatok, amik nem olyan ismertek, mint például a szarvasmarha vagy a sertés. Például ló, lovak, amelyeket sporteseményekre szállítanak. És most az utolsóra térnék rá, amely az embrió illetve ezeknek az állatoknak a örökítő anyagát is magába foglalja. Természetesen itt új EFSA szakvéleményre is szükség volt, mert ugye az állati, állategészségügyi kockázatok a az állat spermán keresztül is terjedhetnek, és gyakorlatilag az inszeminációs központokban is kitörhetnek ilyen fajta járványok ezért a hatáját kiterjesztettük olyan betegségekre is, amelyek kevésbé ismertek, és ezen keresztül a negyedik delegált jogi aktus elvezet bennünket az inszeminációs központok regisztrálásához, illetve engedélyezéséhez a kompetens hatóságok részéről, illetve a különböző vonatkozó szabályok, program, problémák esetén nagyon fontos a nyomon követhetőség, hogy ezek, ezeknek az, ezek az embriók milyen spermából származnak. Génbankok, ezeknek a termékeknek a kereskedelme egy integrált rendszeren keresztül történik. Az élőállatok nyomon követhetése az Európai Unión belül tehát így valósul meg. Mindez egyébként a web oldalunkon is szerepel, Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Három kolléga szeretne kérdést feltenni. Megines kolléga, de aztán látom, hogy közben mások is, tehát vannak még kérdések. azt mondja az első. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak a prezentációt, és köszönöm Alexander kollégámnak, hogy kérte ezt a prezentációt. Mindent összevetve igen nehéz a szakbizottság számára megérteni, hogy melyek azok a lépések, amelyek a felhatalmazáson alapuló jogi aktus felé vezetnek bennünket. Meg kell néznünk ezt az eljárást, és jobbá kell tennünk, hiszen Bennünket azután tájékoztatnak, hogy csak nem áldásukat adták az anyagra. Ami a juhok címkézését illeti, a juhokat és a kecskéket illeti, erről ön beszélt, én Írország szemszögéből kérdeznék erre vonatkozóan. Tudják, hogy folyamatosak az aggályok az állategészségügyi törvény egy konkrét pontjával kapcsolatban. Van itt egy követelmény 30 napig tartani kell az állatot, ami után TB-tesztet végeztek el rajta. Beszéltem a szakértőkkel, beszéltem az élőállatokat tartókkal, a gazdákkal, állattartókkal. Ők azt mondják, hogy ez a megközelítés nem egy célzott megközelítés. Jobb lenne, ha azokat az állományokat céloznánk meg, ahol van gond, mert a 112 ezer jó és kecskecsortából a többségben nincsen gond, de meg kellene célozni azokat, amelyeknél van probléma, és úgy kellene eljárni, ahelyett, hogy általánosítanánk. Én úgy érzem, hogy itt két megoldás van. A koordinátorokkal beszéltünk arról, hogy késleltetni lehetne ezt a kérdést, de ez csak egy dolog szerintem, inkább megfelelő módon kellene megoldani, célzottabban azokra a ö, kecske és júcsordákra vonatkoztatva, amelyeknél van gond. Júnyákra vonatkoztatva, ahol van gond. Hiszen ennek az egésznek a bürokrácia és a költségek szempontjából nagyon nagy hatással lesz az élőállat tartóknál. Tudom, hogy sok személy számára ez nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogy az érdekelt felek elfogadják mindezt. Ha ellenálló, ellenállnak a javaslattal szemben, akkor nem fogunk semmit sem elérni, ezért kell magunk mellett tudnunk az állattartókat, de azt el tudom mondani, hogy most biztos, hogy nincsenek, nem állnak a mi oldalunkon hiszen itt túl terheljük, rájuk terhelünk valamit a vállalkozásaikra, tehát itt a tuberkulózis meg kell megnézni. Köszönöm szépen. Kele úr, köszönöm szépen. Érdekem fűződik konkrétan ez a témához. Inkább tájékoztatásról lenne szó részemről volt egy egészségügyi konzultációs folyamat, és az érdekelt felek egyetértettek abban, hogy aggasztó a jelenlegi javaslat, olyan értelemben, hogy ez a kis vállalatokra, kis gazdaságokra milyen terhet ró majd. Teljesen világos az, hogy a TB-t, a tuberkulózist ki kell írtani, de azért az alacsony kockázatú nyájakat szerintem túlterhelik. Ez a szervezetek, a termelői szervezetek véleménye és azok véleménye is, akik az eradikációs folyamatban részt vettek. Ne feledjék, hogy egy évente elvégzendő, nyájon elvégzendő teszt helyett egy havonta elvég, egy hat havonta elvégezendő tesztről beszélünk most már, viszont egy nyáj életében nagyon sok a mozgás. A gazdaságok pedig reagálni fognak erre, és inkább eladják majd az állataikat. Miért is változtatták meg a helyzetet, miért kell most ezt a mozgással kapcsolatos tesztet hat havonta elvégezni, és mint ahogy Megines képviselőasszony is megemlítette, Írországban az állattartók gyökerestől ki szeretnék írtani a marha tuberkulózist. Évente 32 milliót fizetnek ki különböző díjként, tehát ők szeretnék a tuberkulózist felszámolni, de ennek nagyon nagy lesz a hatása a családi vállalkozásokra és ezek illetve valóságával kapcsolatban, úgyhogy úgy érzem, hogy mindenképpen figyelembe kell venni az érdekelt feleket. Köszönöm, Szánder kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, hogy megszervezték ezt az eszmecserét. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy egyfajta rugalmasságot hagyjunk a rendszerben ahhoz, hogy hatékonyak lehessünk. Lenne erre egy konkrét példám. A betegségek kategóriába sorolása, ami egyfajta betegséget illeti. Nos, lehetővé teszi a tagállamoknak azt, hogy az összes a területén jelenlévő zérótípusok ellen fellépjen. Miközben ezen betegség ellen az igazi küzdelem az a beoltás révén lenne hatékony, miközben Európában nincsen ilyen oltás ezen zérotípusok, szérotípusok tekintetében. Fennáll a kockázata, hogy egyre több elvárásunk lesz az állatok mozgásával kapcsolatban egyes helyzetekben, nem csak az egyes szerotípusok jelenlétével kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban is, hogy fel tudunk-e lépni a betegség ellen, vagy sem. A kérdésem az, hogy hogyan lehetne rugalmasabban kezelni típusonként a betegségeket. Az EU szintjén kell -e, vagy esetleg a nemzetközi ö, ügynökség szintjén kell -e ezt a lépést megtenni? Ö, további kérdésem, ahhoz, hogy a nemzetközi ügynökség hatékonyan tudjon fellépni, ahhoz fontos, hogy igazodjon a helyzethez. A kérdésem az, hogy a bizottság gondolkozik-e azon, hogy szabályozási elvárást vezessen be eredmény szinten, nem pedig az eszközök szintjén, és hogy bevonja a jogalkotásba a megfelelő hatású programok elismerését. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mácz kolléga. Köszönöm szépen. Angolul fogok beszélni. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy tömegesen ölik majd le az állatokat, akkor, ha kitör egy-egy járvány, az állatjólét és a biobiztonság okán további előzetes prevenciós intézkedésekre van szükség. Az ipari méretű gazdálkodás állattenyésztés is hibás a betegségek terjedéséért. A bizottságtól azt kérdezem, hogy az állat egészségügy és az állat jólét hogyan illeszkedik a fenntarthatóság céljához és az európai Green Dealhez. Még valami említette az állatmozgásokat. Annak érdekében, hogy általában véve garantáljuk az állatok egészségét, elegendőek-e a tagállami ellenőrzések? Köszönöm. Buda kolléga? Igen, köszönöm szépen, állnak úr. Említették az afrikai sertéspestést, és ha jól értettem, akkor tudják, hogy mit lehetne tenni bizonyos helyzetekben. Szeretném felhívni a figyelmüket a következőkre. Mi történik akkor, ha nagy gazdaságokban 40-50 ezer állatot számláló gazdaságban üti fel a fejét egy ilyen betegség? Kell, hogy legyenek olyan létesítmények, ahol ezeket az állatokat na, nagy mennyiségben el lehet égetni, hogy ne elásni kelljen, mert az, hogy elássuk, az még azt nem jelenti azt, hogy gyökeresen kiirtottuk a betegséget. Azt is megkérdezném, hogy hogy lehet az, hogy Lengyelországban felbukkant az afrikai sertéspest is, és két hónapra rá Romániában is megjelent a húsban hogyan lehetett volna ezt megakadályozni, hogyan lehetett volna azt megakadályozni, hogy a lengyel húst máshol, más országokban fogalmazzák. Mert az nagyon szép, hogy itt szlájdokban prezentálnak, de azért, ha ezeket a valóságban nem ültetik át, akkor ennek nincs haszna. Köszönöm. Köszönöm, Russzán kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandia nevében mondom, hogy azt halljuk, hogy ezek a delegált jogi aktusok majd bonyolult helyzeteket teremtenek, és akadályokat is. Főleg a marhatenyésztők mondják ezt. Az akadály például a marhatenyésztésnél, mert említették itt ezt a 30 napos teszt időtartamot. A karantén tulajdonképpen nem is szükséges, ha jól értettem, bizonyos betegségeknél, mert van olyan eset, amikor nagyon jó intézkedésekkel ellenőrizni lehet a helyzeteket. El tudja -e mondani nekünk a bizottság, hogy a szarvasmarhák fertőző rinótrakétize esetében miért is van szükség erre a, erre a karantén időszakra? Köszönöm, akkor most megadom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, először is az ír kollégának szeretnék válaszolni. Amit mi szeretnénk, és mások is, az az, hogy Írországban teljes mértékben felszámoljuk a tuberkulózist. Két olyan tagán van, ahol a helyzet egyáltalán nem jó. Szeretnénk, a jövő hónaptól már csak egy ilyen országunk lesz, és Írországnak szeretnénk segíteni. Nagyon sok pénzügyi erőforrást biztosítunk Írországnak ahhoz, hogy gyökerestől kiírtsák a tuberkulózist. Az egyik ok, amelyre ön is rámutatott, az, hogy nagyon sok az állat ö, mozgás, melyik nincs német tolmácsolás hangzik el közben. Yeah, no, now, yeah. okay. okay, you can. Good. Uh, I was I was uh, just saying that. Tehát éppen ott tartottam, hogy az egyik okot az egyik képviselő említette meg. A farmak között nagy az állatmozgatás Írországban. Mindenképpen ez az egyik ok, még ha nem is az egyetlen, de azért mindenképpen ez az egyik ok, amiért igen nehéz a tuberkulózist kiirtani Írországban. Az elmúlt években több mint 10 millió eurót áldoztunk évente arra, hogy Írországnak segítsünk, hogy gyökerestől kiírtsa ezt a betegséget, és Írországot a jövőben is segíteni fogjuk ebben. Az OIE iránymutatásait vesszük itt alapul, tehát a munkánkat hozzájuk igazítjuk, és emellett figyelembe vesszük azt is, hogy a különböző eradikációs programok, amelyeket az Unió finanszírozott, milyen eredményeket hoztak. A, az új szabályok megváltoztak, mert a korábbi időszakban a különböző testek késlekedtek. Az új szabályok viszont csak jövő áprilistól lépnek majd hatályba. ha egy nyájat teszteltek az elmúlt hat hónapban, akkor nincs külön tesztre szükség, hogy egy bizonyos régióban átvigyek az állatokat. Ö, ha egy másik régióban van, akkor derogációt is kérhet, mondjuk egy évet. Nagyon részletesek a szabályok, és nem igazán akarok ezekbe a szabályokba most belemenni de örömmel találkozom önökkel, és eh, a gazdákkal is, hogy megnézzük ezeket a programokat, hiszen továbbra is finanszírozni fogjuk ebben az évben is az ír programot, azért, hogy segítsünk az ír gazdáknak úgy érzem, hogy minden állatorvosi szolgálat és az ír főállatorvosi szolgálat is ezt akarja. Ami pedig no, no. Glutong. I'm sorry. A kéknyelvűségnél 24 szerotípusról kell beszélnünk, ezek lé, ennyi létezik most. Az Európai Unióban néhány szerotípus létezik, nem mindegyik. Franciaországban van egy vagy kettő, és gondoskodnunk kell arról, hogy oltással kivegyük a helyzetet, hogy ne sújtsa a gazdaságokat. Franciaországon egy kéknyelvűségi hullám söpört végig, később Hollandián és Belgiumon is, ha oltunk, akkor megvédhetjük a gazdákat a súlyos vesztességektől. Továbbá nyújthatjuk továbbra is azokat a támogatásokat, amelyekre a gazdáknak szükségük van. Abban az esetben, ha ez a betegség katasztrofális hatással van a gazdaságukra. A, az éghajlatváltozás miatt az Európai Unió északi részét is egyre inkább érinteni fogja ez a probléma. Állatjólét, állategészség és a nagy ipari méretű gazdaságok kapcsolata, igen, a vasvilától a villáig stratégiát majd tavasszal mutatjuk be, és abban van is erre egy kapocs, nem ebben a rendeletben teremtünk a kettő között kapcsolat. Az egyik első szlájdomban megpróbáltam világosan ábrázolni, hogy eh, ez a rendelet nem foglalkozik az állatjóléti kérdéssel. Az állatjólétet általában véve a vasvillától a világig asztalig stratégia fogja kezelni, és a bizottság ezt a javaslatot tavasszal fogja előterjeszteni. Az afrikai sertéspest is, hát igen, az egy nagyon nagy probléma. Majd később válaszolok erre a kérdésre, mert később ismertetni is fogom az afrikai sertéspest is helyzetét az Európai Unióban. És egy kicsit beszélni fogok a madárinfluenzáról is, úgyhogy majd akkor fogok ott a prezentációmban gyakorlatilag választ adni önnek. Ami a 30 napos karantént illeti a borjú esetében Hollandiában, erről nem tudok. Esetleg bilaterálisan beszélhetünk majd erről. Szeretném nagyon világosan elmondani, hogy a cél az, hogy megkönnyítsük és leegyszerűsítsük a helyzetet úgy, hogy közben az állategészségügy továbbra is nagyon jó helyzetben van. egy sor jogszabályt két fő jogi aktusban fogunk össze. Ezt a tagállamokkal egyetértésben szeretnénk megtenni, és emellett azért is ott vagyunk, hogy segítsünk, és hogy biztosítsuk a magas szintű egészségvédelmet, és segítsük a tagállamokat ha valamilyen betegséggel küzdenek, igaz ez például Írországra és a tuberkulózisra, de más országokra is, ha valamilyen betegséggel küzdenek. Ennyit elnök úr részemről. Köszönöm szépen, Meginis kolléganő szeretett volna még egyszer szólni, tessék. First, thank you very much, um, for... Először is köszönjük szépen, hogy részletesen válaszolt a kérdésekre. Valamit szeretnék tisztázni. Üdvözlöm az észrevételeit, hogy készen áll arra, hogy a gazdaképviselői képviselőkkel tárgyaljon, hogy megtaláljuk, megtalálják a választ az aggodalmaikra. Ami a finanszírozást illeti, természetesen ez mind az európai, mind a nemzeti finanszírozásra érvényes. 2014-ben 12,7 millió volt az írprogramra felhasználható, 2020-ra 5,4 millió. Azt gondoltuk volna, hogy nő ez az összeg, ehhez képest csökkent, de tudom, hogy milyen nyomásnak van kitéve a költségvetés, és hogy célzottan akarják a pénzeket felhasználni. Azt remélem, hogy valóban lesz majd előrelépés a gazdaképviselőkkel kapcsolatban, mert mindenképpen fel kell számolni ezt a betegséget, ehhez minden érintett részvételére számítanunk kell. Igen, ezt megteszem. Elnök, Kelehen képviselő, de kérem röviden, ne legyen ebből párbeszéd. Köszönöm, nagyon röviden. Üdvözlöm az észrevételeit és a magyarázatait, de valóban a gazdák családjaira nagyon komoly kihatással lesz ez. Itt nem a képviselőkről van itt szó, hanem a gazdákról. És a termelésben résztvevők vetik fel ezt az aggodalmat. Hogyha a teszt tevékenységet akarjuk növelni, és a detekciós arányt, akkor az biztos, hogy a befizetést is mindenki szintjén növelni kell, mind a Nemzeti Kincstár, mind az EU részéről. Ezt kell megtennünk, hogyha többet akarunk ö, felderíteni. De az önök számaiból kiindulván az az érzésem, hogy önök kevesebbet akarnak fizetni. Úgyhogy nagyon aggaszt engem ö, ezen konkrét javaslatok csoportja, és az tény, hogy a gazdák nagyon nagy nyomásnak van kitéve, és nekik kellene finanszíroznak ezt az egész programot, ami igazságtalan. Elnök, köszönöm. Ismét megadom a szót. A számokat szívesen megosztom önökkel. A prevalencia Írországban nő, nem csökken, egyetértünk. A cél az, hogy felszámoljuk Írországban a tuberkulózist mindent megteszünk. Már nagyon sokat tettünk mostanáig is, azért, hogy támogassunk a hatóságoknak, hogy egy olyan programot tervezenek, amely megfelel a konkrét írhelyzetnek. Konkrétan ön is erről beszélt, arról van szó, hogy az állatok 4-5-6-szor is kerülnek szállításra, még mielőtt levágnák őket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel Flanagan képviselő, de nagyon röviden kérem. Gyors leszek. Annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon jó, hogy támogatják a GUE javaslatát. Azt mutatja, hogy milyen fontos, hogy ilyen frakciók is léteznek. Nos, tájékoztatnék mindenkit, hogy a koordinátorok ma Két hónappal meghosszabbították a begyújtási határidőt a csomaggal kapcsolatban, úgyhogy még van lehetőség arra, hogy erről tárgyaljunk. Ezzel a 11-es napi rendi ponthoz értünk, eszmecsere az afrikai sertéspestistről. Mint mindenki tudja, különböző tagállamokban már most vannak ilyen esetek. Bulgáriában, Romániában, Litvániában és Lengyelországban is. Tegnap arról tájékoztattak, hogy ott Németországtól 12 kilométerre is voltak már ilyen esetek, úgyhogy nap mint nap, vagy akár hetente is újabb hírek érnek el hozzánk arról, hogy mennyire terjed ez a, ez a betegség. És hát éppen ezért látjuk, hogy mennyire aktuális kérdésről van szó, melynek nagyon komoly kihatásai lehetnek. Meg is adom a szót egyből a bizottság képviselőjének, hogy az Európai Uniós helyzetet és a bizottság intézkedéseket bemutassa. Köszönöm, elnök úr! Akkor most végignézzük a következő kérdéseket. Mi is ez a vírus? Azt gondolom, hogy fontos ismét, elismételni, hogy miről van szó. Aztán megnézzük, hogy mi a globális helyzet, mi az EU-ban a helyzet, milyen sikereket sikerült eddig elérni, mi ez a távolsági aspektus, és megnézzük, hogy a bizottság milyen kezdeményezéseket hozott az elmúlt hosszú évek során, hogy megoldást találjon erre a problémára. Tehát, mi is maga a vírus? Nem fogom ezt nagyon részletezni, azt kell tudnunk, hogy az állatok fertőzése esetén százszázalékosan halál a kimenetele. Majdnem százszázalék, ezért ez egy rendkívül hatékony vírus, szinte százszázalékos a halálozási arány, ezért ezt tudnunk kell. A vaddisznóval kapcsolatban sokkal hatékonyabb ez a vírus, Tehát, ha a vaddisznó nem tud kikerülni egy területről, így tudjuk ezt helyben tartani. Nincsen rá kezelés, nincsen oltóanyag, és csak a sertésekre és a sertés családra, tehát a vaddisznókra veszélyes, semmilyen más állatfajtára és az emberi egészségre sem veszélyes. Hogyan került Európába? Afrikában nagyon elterjedt betegségről van szó, ott mindenhol jelen van, nem látják. Tehát Afrikában nagyon elterjedt. És egy olyan módszerrel került ide, amelyet Európa több mint 30 éve már betiltott, konyhai hulladékkal táplálták a sertéseket, ezt több mint 40 éve nem tehetik Európában. Moslékot adnak a disznóknak, Grúziából terjedt el Európába, ahol ezt a módszert alkalmazták. És Lassan, de biztosan egyre inkább elterjed észak felé, a vadisznó állományon keresztül, valamint a, így a fertőzött hús révén. Szeretnék egy videót mutatni most önöknek. Ez 2014. januárjában kezdődött, amikor az első esetet bejelentették a lengyel-litván határon, és láthatják, hogy hogyan terjed havonta, hónapról hónapra a betegség. Látjuk kékkel az EU-s fertőzött területeket, narancssárgával pedig a világ többi részén a fertőzött területeket, Ázsiában. Azt láthatjuk, hogy 2018 végére, azaz a közelmúltban már Kínában is megjelent, és onnan megfertőzte egész Dél-Kelet-Ázsiát mostanra. Úgyhogy Ázsia déli részét most már teljes mértékben megfertőzte ez a betegség. Mi is a helyzet idén az EU-ban, 2020-ban? A zöld pontok mutatják a fertőzött vaddisznók megfelelő helyét, ahol ilyeneket találtak, és sárgával pedig a fertőzött sertések helyét láthatjuk. Észtországban, Lettországban nagyon komoly fertőzések voltak pár évvel ezelőtt, és mostanra már a gazdaságokban nincsenek ilyen kitörések, mert a vaddisznók szinte teljesen eltűntek, nagyon alacsony a vadisznók száma ezen térségekben, tehát a vírus telítettség is nagyon alacsony, és nincsenek házi sertés fertőzések. De hogyha megnézzük Észtország példáját, 2014 előtt Észtországban több mint 1300 gazdaság volt, mostanra Észtországban, ha jól emlékszem, összesen 130 gazdaság működik. Nagyon nagy a biztonság, és a vad, vadon élő állatok és a tenyészállatok között nincsen semmilyen kapcsolat. Bulgáriában nagyon nagy a fertőzöttség, leginkább a háztáji állattenyésztés miatt. Ez nagyon nagy kihívás. Nagyon alacsony a biztonság szintje a kisgazdálkodók szintjén, arra vonatkozóan, hogy a vadon élő állatok és a tenyészállatok között elkerüljék a kapcsolatot, és ezért Bulgária és Románia komolyan fertőzött. Magyarország, Szlovákia, Ukrajna területén szintén nagyon sok a fertőzött vaddisznó az erdőkben, és Belgium déli részén vannak kisebb pontok, ahol az erdők fertőzöttek emberi tényező révén. A belga és a francia hatóságok léptek, és ennek köszönhetően most már ott nincsen vírus, és igaz ez a cseh köztársaságra is tavaly. És vannak még ugyanolyan kis pontok, mint a Csehköztársaságban voltak régebben és Belgiumban, most Lengyelországban, Lengyelország nyugati részén. Nem túl messze a német határtól, ahol szintén megfertőzöttek az erdők. Hogy ezt hogyan, honnan tudjuk, és miért nem járunk még ugyanott, erről később fogok beszélni, de mint láthatják, a Csehköztársaság most már vírusmentes a tavalyi év kezdetétől. Miután megtették azt, amit most a belga hatóságok tesznek. Itt láthatjuk a tavalyi és idei kitöréseket. Nagyon sok betegségkitörés volt, tehát a kék oszlopban láthatjuk Romániában, leginkább a háztai tenyészet miatt, a Duna deltájában, Románia északi részén, Ukrajnával határos részén, és onnan terjedt aztán tovább egész Romániában. Most nézzük meg a cseh köztársaság példáját. A korábban fertőzött területek, tehát hasonló helyzetben voltak, mint most jelenleg Lengyelország vagy Belgium. Valószínűleg emberi tényező révén fertőzöttek meg ezek a területek. Valaki valahogyan megfertőzött egy adott erdőben vaddisznókat, valószínűleg hús, szalámi, sonka révén, fertőzött szalámi vagy sonka révén, amelynek nem lett volna beszab- bekerülni az EU-ba, ez egyértelmű egyből lezárták a területet, a vadászok nem mehettek oda, hogy nehogy így a megfertőzött vadisztok révén tovább terjedjen a vírus. Meghatározták, hogy a mekkora fertőzött terület, hiszen a vadisznók nem olyan nagyon mobilis állatok, és utána a szakértőink támogatásával meghatározták a Csehköztársaságban azt a pontos területet, amely köré kerítést építettek, levágták, lelőtték a vadisznókat, és ott a területen belül hagyták, hogy a vadisznók elhújjanak, és miután üres volt ez a terület, utána sokáig nem maradhatott életben ez a vírus, és a csehköztársaságot ismét vírusmentesnek lehetett nyilvánítani. De egy halott állatban akár fél éven keresztül is jelen lehet a vírus. Ezért nagyon fontos feladata volt a hatóságoknak, hogy begyűjtsék a lehullott állatokat az erdőből, azért, hogy elkerüljék azt, hogy az így fertőzött állat tette meg, további állatokat fertőzenek meg. Belgiumban láthatjuk, hogy hasonló a helyzet. Ki kellett bővíteni a kerítéseket, tovább kellett építeni ezt a területet, hiszen a kerítésen túl is terjedőben volt a vírus, de aztán mégiscsak sikerült ezt elérni a belgahatóságoknak. Délnyugat Belgiumban is építettek kerítéseket azért, hogy megvédjék Franciaországot leginkább, és hogy elkerüljék azt, hogy Franciaországba is átterjedjen a vírus. A franciák részükről szintén kerítéseket építettek, és biztosították azt, hogy a Begahatár mentén egy vaddisznó se tudjon áthaladni, és így ne terjedjen át a vírus. Természetesen ennek nagyon komoly káros hatása volt az állatokra, a vírusnak, és a kereskedelemre is. Mi történt Nyugat-Lengyelországban? Az első esetet november közepén erősítették meg. Egyből kiköltünk a helyszínre egy sürgőségi állatorvosi csapatot. Olyan szakértőkről van szó, akik tagállami szakértők, akik laboratóriumokban dolgoznak, vagy kutatóintézetekben, akik teljes mértékben tudják, hogy az egyes EU-s területeken hogyan viselkednek az állatok, a vadállatok, és tanácsot adhatnak a tagállamoknak abban, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy a betegség tovább terjedjen. Az egész világon ismertek ők, hiszen nagyon fontos tanácsot adnak a hatóságoknak a betegség kitörésekor. Úgyhogy felismerjük, hogy hogyan lehet hatékonyan fellépni a betegség terjedés ellen. Az EU-ban legális kereskedelem miatt egyáltalán semmilyen ö, ö, esetet sem tartanak nyilván, hogy emiatt lett volna fertőzés, csak illegális tevékenység miatt került ilyenre sor. Természetesen a bizottság keretein belül minden hatóság legalább havonta kétszer összeül, és az egyes hatóságokkal napi szinten kapcsolatban vagyunk. Most nézzük meg a hatást. Mint láthatják, nem csak az élő állatokra fenyegetés ez, hanem és a tenyészállatokra, hanem általában a, az EU-ban és az egész világon a vadon élő állatokra is. Negatív hatása van a korlátozásoknak és a kereskedelmi tilalmaknak, amelyet az egyes országok bevezetnek. Nagyon nagy figyelemfelkeltés van, különösen Amerikában, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon. Egyedül ezen két területen nincsen még jelen a betegség a világon, és nagyon komoly figyelemfelkeltő kampányokat indítottak, és nagyon komoly lépéseket tesznek azért, hogy elkerüljék azt, hogy ezen betegség a kontinensükön felüsse a fejét. Ha megnézzük, hogy a kereskedelemre milyen hatással van ez a betegség, csak illusztrációként mondom, hogy a hústermelés szempontjából 260 millió sertést vágnak le évente az EU-ban, kicsit kevesebb, mint egy milliót naponta. A múlt héten voltunk egy konferencián Berlinben, mindjárt rátérek majd erre, de azért, hogy nagy vonalakban lássák, hogy Kínában a hús hiány kapcsán a kínaiak azt mondják, hogy 27 millió tonna hiányzik idén Kínában. 27 millió tonnányi sertéshús esik ki idén Kínában a betegség miatt. Tehát, hogyha az összes EU export Kínába menne, még akkor is nagyon komoly lenne a sertéshús hiány Kínában. Kínában augusztusban jelentették be először 2018. augusztusában az ilyen fertőzési esetet, és az ábrán láthattuk, hogy mennyire gyorsan elterjedt az egész kontinensen. Úgyhogy biztos, hogy középtávon strukturálisan át kell alakítani a sertésztenyésztést egész Európában és az egész világon. Milyen kezdeményezéseket hozott az EU? Már többször beszámoltam ezekről itt önök előtt. Mi felkészültek voltunk. Amint az afrikai sertéspest is közeledett az EU-hoz, az EU határaihoz, felkészültségi, esemény, ö, felkészültségi fellépéseket hoztunk, megerősítettük a határok ellenőrzését, az ottani vadállatok ellenőrzését, tudományos tanácsokat kértünk, frissítettük a jogalkotást, a jogagyagot, regionalizáltuk a fellépést, a vadászokkal kapcsolatban voltunk, a határellenőrzéssel, több közös kezdeményezésünk volt hogy felhívjuk a figyelmet a határmenti területeken, az Európai Uniós állatorvosok sürgősségi tevékenységét is megerősítettük, és a GF TAD-ot is aktiváltuk. Ez az FAO és a világ állategészségügyi szervezetének közös programja, azért, hogy nem csak az EU-n belül, hanem az egész kontinensen felhívjuk a figyelmet az afrikai sertéspest is jelenségére. A térképen is láthatják, talán ez később még egyértelműbbé válik majd, hogy még mindig van egy fekete lyuk Európában, ez Belarus területe, ahol nem jelentik be, és nem erősítik meg, hogyha ilyen eseteket észlelnek, miközben nagyon sok a fertőzött állat. Lengyelországban, Litvániában, Letviá, Lettországban, a belarusz határhoz közel. És erre megoldást kell találni. A bizottság a belarusz mezőgazdasági miniszterrel a múlt héten találkozott, a berlini zöld hét keretében próbáltuk felhívni a figyelmét az átláthatóság kérdésére Európában, azért, hogy jobban tudjunk fellépni a betegség ellen. Megelőzés, felderítés, ellenőrzés, átláthatóság, ezt tesszük. A prezentációt a honlapunkon is meg lehet találni ezt gondolom, hogy ki lehet adni a képviselőknek is, hogyha erre szükség van. Az EFSA szintén rendkívül fontos szerepet játszott. Két új tanácsot kaptunk az EFSA-tól, szakvéleményt, amely segít abban, hogy mi és a hatóság hatékonyan lépjünk. Regionális szintre emeljük az EU-s fellépést, Az érintett tagállamok nagyon jól tudják, hogy ezek a színek mit jelentenek itt a térképen. Emlékeztetnék rá, hogy a vörös terület az, ahol az EU-ban az állattenyésztés és a vadisznók szintjén vannak fertőzések, tehát ahol a vírus jelenleg cirkulál rózsaszín területek azok, ahol csak vaddisznók fertőzöttek meg, tehát ott már az állattenyészet biztonságintézkedéseket hozott, és ott a tenyészállatok szintjén nincsen fertőzés. A kék szintén fertőzött terület, de az egyfajta pufferzóna. Miért van ezekre szükség? Azért, mert amint fertőzött vaddisznóról tudunk, a kék töreleten minden levadászott vaddisznó, vagy vaddisznót tettem, laboratóriumba kerül, és ott megvizsgálják a szakértők. És így lehet tehát a vaddisznók mozgása révén nyomon követni a betegség terjedését. Hogyha a vadászok nem zavarják be a környezetet, akkor havonta egy-két kilométerrel fertőződik tovább a terület a vadisznók révén. Ezért a rózsaszín terület nagyon fontos, de a kék terület az még fontosabb a kereskedelmi partnáink részére, mert az EU többi része vírusmentes. És a kék rész miatt lehet ilyen szabad mozgást biztosítani. Így tehát az EU többi része szabadon kereskedhet egymással, és természetesen szabadon exportálhat sertéshúst harmadik országoknak, olyanoknak, amelyek elismerik ezt a regionális kezelésünket. És vannak olyanok, amelyek ezt megteszik, Kanada, Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland, Chili elismerik ezen regionális kezelést. Sajnos nem minden kereskedelmi partnerünk de mégiscsak sokan. Akik nem ismerik el ezt a regionális fellépésünket, akik az egész öm, sertés importot betiltják, mondjuk Németországból, hogyha van egy fertőzött vaddisznó. Ezen regionális kezeléssel, amelyet hetente frissítünk, vagy havonta kétszer, nyomon követjük a vírus terjedését, és mindig frissítjük ezen határokat, és így az egész Európai Uniós állattenyésztetet és a harmadik országokat történő exportot tudjuk megfelelően kezelni. Belgiumban tehát van egy rózsaszín kék terület, és Lengyelországban szintén van egy fertőzött terület. Ezen térképeket a bizottság honlapján meg lehet találni. Beszéltem már a szakértőcsoportról, akiket az egész világon ismernek most már. Ők ezen országokban jártak. Nem csak tagállamokba mennek, hanem harmadik országokba is. Hogyha erre felkérik őket, voltak például Szerbiában, a tavalyi év végén, mert ott is voltak fertőzések. Vannak audit szakértőink, akik elmennek és azt ellenőrzik, hogy a tagállamok ellenőrzik, alkalmazzák-e az iránymutatásokat és a stratégiánkat. A GF tabról is beszéltem. Ez nem csak az EU-t érinti, hanem egész Európát. 2014-től mostanáig az összes európai fertőzött ország állatorvosi fő tisztviselőjével tartjuk a kapcsolatot, és ezért a háztáji fertőzéseket is kezelni tudjuk. Ezek nagyon hasznos találkozók, amelyben átadjuk egymásnak a begyűjtött tapasztalatokat. Tovább mennék. Még Évi, éves szinten kétszer találkozunk a tagállami minisztériumokkal, főleg az érintett tagállamokkal. Itt láthatjuk is őket. Itt az a, a mezőgazdasági miniszterekkel, illetve környezetvédelmi miniszterekkel talál, való találkozóról van egy kép, hiszen nagyon fontos az élővilág, a vadvilág szerepe is ebből a szempontból. Szófiában is találkoztunk szeptemberben tavaly, és akkor most következik a zöld héten keresztül, a múlt héten Berlinben találkoztunk. Ez nem csak Európát tömörítő a szervezet volt, hiszen Koreából, Japánból is voltak miniszterek, több mint 25 miniszter volt egyébként jelen ezen a találkozón. A mezőgazdasági biztos, illetve az én biztosam is ott volt. Egy nagyon magas szintű konferencia volt ez, amelynek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy felkeltsük a figyelmet magas politikai szinten a betegség elterjedésére. nagyon sok nemzetközi szervezet, globális szervezet is ott volt, majdnem 50 ország képviseltette magát. Sajnos túl pici volt a terem, úgyhogy voltak itt, nem tudtunk beengedni a terembe. És akkor nézzük meg, hogy mi lett ezeknek a találkozóknak a végkövetkeztetése. Nos, hát a az élelmiszerbiztonsági problémára utaltam már, hiszen ez gyakorlatilag idén Ázsiában minden bizonyal egy élelmiszerbiztonsági problémát fog ez felvetni, hiszen Kínában 500 millió sertés lakik, legalább a fele ezeknek elpusztult, túl kevés maradt. És hát a körbefutkorászó sertések Kínában már nem léteznek. Tehát így a falvakban nem találkozni már sertésekkel. Ez azért is van, mert változóban vannak a gazdálkodási szokások, úgyhogy globális megoldást kell keresnünk, amennyiben nem tudunk kifejleszteni a oltást, nagyon nehéz lesz megszüntetni ezt a betegséget. Ugye kis területeken megfékezhető, Belgiumban, a Cseh köztársaságban láttunk erre példát, de csak olyan területeken lehetséges ez, ahol nincs állomány. De hát a vaddisznók mindenhol vannak, úgyhogy nem lehet kiírtani az összes vaddisznót, vagyis rengeteg erőforrást kell fordítanunk arra, hogy a kutatást támogassuk ebben a tekintetben, és hogy a bevált gyakorlatokat ne csak Európán belül cseréljük, hanem globális szinten is tapasztalatokat cseréljünk. Én utaltam is már erre többször, hogy Európának kell kezébe vennie a vezető szerepet. Nagyon fontos a felkészültség. Amerikáról is beszéltem ebben a tekintetben. Voltak egyébként amerikaiak is ezen a találkozón, de még talán ennél is fontosabb az a regionális megközelítés alkalmazása, hogy a, az átláthatóság és a kereskedelem folytatódhasson, az információcsere nagyon fontos, ezen kihívás kezelése szempontjából. Egyébként ezt lehet a honlapunkon is látni. Volt egy felszólaló a múlt héten, aki arról beszélt, hogy hogy fog kinézni majd a gazdálkodás nem is olyan soká Kínában. Itt van egy hatalmas gazdaság, tökéletesen elszigetelt, semmiféle vadon élő állatokat nem látunk itt a közelben. És hát az ott dolgozókat is minden nap, minden hónapban fertőtlenítik. És azt hiszem, hogy ez az egyetlen módszer arra, hogy Kína továbbra is fenntartsa a sertés ágazatát olyan területen, ahol a háztáji gazdálkodás még mindig eléggé elterjedt, és ahol egyébként vaddisznók is élnek. Folytatnunk kell a kutatást, és támogatnunk kell a tagállamokat. Nagyon sokan azon dolgoznak, hogy a tagállamokat segítsék abban, hogy megfékezzék a betegséget, vagy legalábbis a lehető legtávolabb tartsák a betegség gócpontjait a termelési egységektől. Ennyit tehát az afrikai sertéspestésről, de most nézzük egy kicsit a madárinfluenzát. A madárinfluenza megint elkezdődött, erre utalt is egyébként az egyik parlamenti képviselő. Miután a H5N1 és a H5N8-ast megismertük volna, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Románia érintettek, Törökország is, de egyelőre nagyméretű gazdaságok a H5N8-al nem fertőzöttek. Ez megint csak Oroszország északi részéről származik, egy rekombinált vírusról beszélhetünk, amelyek az északi sark körben alakultak ki. Egy orosz és egy afrikai törzs összeolvadásából történt meg a baj. És hát aztán az állatok ugye behozzák sokkal délebbre is. Itt sárga pöttyökkel nem igazán látható, de azért látszik, hogy Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Ukrajnában lehet látni gócpontokat. Sajnos itt megint ugyanaz az eljárás kell, hogy érvényesüljön az állatok elpusztítása és a zóna fertőtlenítése, annak érdekében, hogy az Európai Unió további része, része ö, szabadon tudjon kereskedni. Itt vannak az intézkedések, és gyakorlatilag ugyanaz történik a madárinfluenza tekintetében, mint a múltban, de nincsen semmiféle ö, közegészségügyi vonzata ennek. Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó prezentációt az afrikai pestisről és a madárinfluenzáról. Következzenek a kérdések. Van néhány kolléga, aki szeretne kérdéseket feltenni. Az első Sander kolléganő. Köszönöm. Köszönöm szépen. A prezentáció nagyon átfogó volt. Rengeteg felmerülő kérdésre már ön előre választ adott. Engem inkább az hajt, hogy egy tapasztalatomat hadoztam meg önökkel, hogy mennyire félnek a gazdák. Én Franciaország keleti oldaláról származom, tehát tulajdonképpen a belga határhoz közeleső területekről. Az egyik legnagyobb kérdés, amelyet ott feltesznek maguknak az emberek, az az, hogy vajon a az intézkedések hatékonyak-e, és ténylegesen garantálni lehet-e azt, hogy elbarikádozták a gócpontokat a többi területtől. Tehát igaz az, hogy a gazdák félnek, és erre igazán nem volt szükség, még egy újabb válság, amely még hozzáadódik ahhoz az eleve nehéz helyzethez, amelyben a gazdák találják magukat. Régiónban de általában Kelet-Franciaországban, amit mondanak, azt szerintem igaz más európai területekre is, ki kell mondani. Jelenleg túl sok a vaddisznó. És talán ez is a probléma. Emiatt terjed ennyire gyorsan a betegség. Vajon az Európai Bizottság közbe kíván-e lépni ezen a, ebben a kérdésben? Busman kolléga, igen, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság, köszönöm szépen a beszámolóját. Hallhattuk, hogy 2007 óta grasszál az afrikai sertéspest is az Európai Unió államaiban a rendkívül fertőző vírusról van szó, még a mély hűtött húsban és a feldolgozott termékekben is megmarad, mint például a kolbászfélékben. Mostanáig sajnos nem sikerült oltóanyagot találni erre a vírusra. Az, hogy ennyire terjed a fertőzés Ázsiában, az, hogy nincsen megfelelő higiénia, és nagyon messzire szállítják az állatokat. De ez előfordulhat az EU-ban is. Kérdeztem, hogy a bizottság mit irányoz elő azért, hogy kordában tartsa betegséget, és esetleg visszafordítsa a tendenciát, úgy, hogy közben nem téveszti szem elől az állatvédelmet. És nyilván ez vonatkozik a madárinfluenzára is. Köszönöm. Köszönöm, Ademov kolléga. Köszönöm szépen. Bulgária azok közé az országok közé sorolható, melyeket a leginkább sújtott az afrikai sertéspest is jelenléte. Az első kitörés óta, mai napig 230 ezer állatot kellett leölni, tehát ez rendkívüli helyzetet jelent nálunk. Mi is a következtetés ebből? közös fellépésekre van szükség Európában, közösen kell tennünk valamit, közös intézkedésekre van szükség, ah, azért, hogy meggátoljuk a betegség tovább terjedését. A bizottságtól azt kérdezem, hogy dolgoznak-e különböző normákon, hogy szigorúbb legyen a biobiztonság a gazdaságokban, és emellett tervezik -e azt, hogy legyenek rugalmasabb szabályok, hogy az érintett eh, régiókat támogatni lehessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves bizottság. Én úgy érzem, hogy eh, nagyon idevágó témáról van szó, nagy a relevanciája, és egyre fontosabbá válik. Attól függetlenül, hogy a bizottság mennyit tesz, és a tagállamok mennyit tesznek, láthattuk, hogy ez a probléma már négy tagállamban jelentkezik. De összesen 12 tagállam érintett, hazám is és a szomszédos országok, Letország és Észtország is, csak nem az egész felségterület ezeknek az országoknak érintett. És itt főleg a kisvállalatokról van szó, ahol maximum 100 sertést tartanak. Ezek a gazdaságok, ezek a gazdasági üzemek nem tudnak túlélni. Csak a nagyvállalatok fogják túlélni a helyzetet. Ez rossz. Eltűnnek a kis állattartók. Alternatívák, további lehetőségek nincsenek. Hat évvel ezelőtt 20 ezer disznót kellett elásni. Az akkor foganatosított intézkedések nem voltak igazán hatékonyak és továbbra is beszélhetünk a betegség terjedéséről, a járvány terjedéséről. Az én régiómban például a betegség terjedésének okát nem is lehetett megállapítani. Nagyon sok mindent megvizsgáltak, viszont nem tudtuk megállapítani a terjedés, tovább terjedés okát. Most úgy döntöttünk, hogy bevetjük a vadászokat is. Viszont a vadászok vaddisznokat nem akarnak leölni tehát van itt egy probléma. És ha szeretnénk megoldani a problémát, akkor egységes vadásztenderdekre is szükség van. Hát igen, akkor ne vegyék figyelembe az elnököt, mondja az elnök, és McIntyre kolléga kap szót. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Ez az utolsó felszólalás, amit ebben a szakbizottságban szeretném megköszönni a kollégák munkáját, segítségét és a lehetőséget a felszólalásokra az afrikai sertés pest is hatalmas problémát jelent az Egyesült Királyságban és konkrétan régiónban is. Ez talán meglep mindenkit, de hát az Egyesült Királyság szemszögéből nézve bennünket nagyon rosszul érintett a 2001-es száj és körömfájás, akkor 6 millió szarvasmarhát és juhot kellett lemészárolni. Úgyhogy el tudjuk képzelni azt, hogy ennek milyen hatásai lehetnek. Dín erdeiben kisméretű fehér sertések él. Ezek rendkívül ritka állatok, még ritkábbak, mint az panda, és hát csak ott élnek Dín erdeiben, és ugye ott élnek a, a vaddisznók is, amelyeket senki nem ellenőriz megfelelőképpen. Tehát gyakorlatilag a vaddisznók állandóan kivándorolnak az erdőből, kimennek a falvakban, és nem tudom, hogy bárki megpróbálta-e a vaddisznókat távol tartani a házából, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon nehéz. Borzalmasan feltúrják a kerteket, és hogyha megfertőződnek, akkor bizony ezt a szerencsétlen kis fehér sertés vagy disznó fajtát is ki fogják pusztítani. Mit tesz az Európai Bizottság? Annak érdekében, hogy megfékezze Und ich glaube, ich kann für alle sprechen háborút vagy. Értem. Azt mondta, hogy ez az utolsó felszólalása. Ez ö, sajnos ö, igen, így van, mert hazája 31. január 31-én kilép az EU-ból. Jürgi kolléga, tessék. Panie, panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, dwie sprawy. jeśli chodzi o ASF, to mam pytanie. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. Az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy Fehér Oroszországot és Ukrajnát segíti az afrikai sertéspest is elleni harcban. Ön beszélt Fehér Oroszországról, de mi a helyzet Ukrajnában? Megvalósult vajon az együttműködés, és a tervek szerint halad? lehet-e látni azt, vannak-e jelentések azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ez a fenyegetettség konkrétan Ukrajnában? Az Európai Bizottság sajnos nem definiálta azt, hogy hol húzódnak meg a határok a két ország között, és a az oltóanyagok fejlesztésével kapcsolatban tud-e új információval szolgálni, ami pedig a madárinfluenzát illeti? Vajon varonfi és hústermékeket, illetve szolgáltatásokat is exportálunk, hiszen a lengyel hatóságok mindent megtettek a betegség megfékezése érdekében. És gyakorlatilag kimondtuk azt is, hogy a megfertőzött területek körül egy ilyen védelmi karanténzónát alakítottunk ki. Lengyelországból ö, egyesek azt mondták, hogy fertőzött hústermékeket exportáltak. Szeretném, hogyha a bizottság tisztázná ezt a helyzetet, és engem az is érdekelne, hogy a vírusellenes harc terén mi történik pontosan, van-e ellenőrzési rendszer? Ezt azért is kérdezem, mert fontos ez a vadon élő szárnyasok szempontjából is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Buda, Buda kolléga a következő. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék én senkivel sem vitába elegyedni. Én pusztán megállapítottam azt, hogy Lengyelországból érkezett a madár influenzával fertőzött hús. Igazgató úr, 2015-ben Andrukaitis biztos azt mondta, hogy kertek, ö, bocsánat, kapukat kell, kerítéseket kell felhúzni Ukrajnával. És a mai napon pedig olyan problémáról beszélünk, ami nem áll meg a határokon. Románia érintett ebben a témában a vírus. A legnagyobb biobiztonsággal rendelkező gazdaságokban is jelentkezik, és jelentkezik a kis gazdaságokban is. A vándormadarak miatt nem tudjuk kordában tartani ezt a betegséget mi történik konkrétan azután, hogy megjelenik valahol a vírus? Miért nem beszélik meg az Európai Bizottságban azt, hogy szükség van egy olyan kapacitásra, amely elégeti ezeket az állatokat, inkább égessék el, és ne ássák el? Ugyanis az elásás nem garancia arra, hogy a vírus mondjuk két év múlva nem üti fel megint a fejét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hajszlin kolléga. Tessék. Elnök úr, mindenképpen megpróbálom figyelembe venni az felszólási időt. Tíz éve beszélünk erről az egészről, és újra és újra kapunk egy jelentést, amiben még inkább nyugatra vonult a betegség. Hogyan bánunk ezzel az egésszel? Európában vannak olyan régiók, ahol a sertéspest is már több mint egy évtizede létezik. Akkor rendezkedjünk be az egymás melletti élésre, a koexisztenciára? A kerítés nem megoldás az ilyen fertőzéseknél, hiszen nem csak a vaddisznók terjesztik a betegséget, hanem például eldobott élelmiszerek is, kidobott élelmiszerek, tehát a kerítés nem segít. Beszéltünk az oltóanyagokról. Kérdés, hogy az Európai Unió befektette az ilyesfajta oltóanyagokba. Be kell vallanom, hogy horror forgatókönyv a számomra az, amit Kínáról mondott, hogy most már úgy kell kiépítenünk ezeket a gazdaságokat, mint valami atomerőművet, ahhoz, hogy biztonságos legyen. Igen, két kontinens még fertőzésmentes, de nekünk a fertőzéssel élnünk kell, és nem látom, hogy felvérteztük volna magunkat a jövőre, viszont a kerítés nem fog segíteni rajtunk. Köszönöm, köszönöm, hogy tartotta magát a felszólalási időhöz. Kucsmiuk kolléga. Köszönöm szépen az igazgató úrnak ezeket a mélyre, milyen szántó a magyarázatokat mindkét betegséggel kapcsolatban. Mind a kettő egyébként hazámban, Lengyelországban pusztít, és ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnék elmondani. Ami a 2014-es járványt illeti, akkor kidolgoztunk olyan intézkedéscsomagokat, amelyeket gyakorlatilag a tapasztaltak alapján terveztünk meg, az egyes területek, amelyeket fenyeget ez a betegség, ezeket az Európai Bizottságnak is jelenteni kell, de ugyanakkor fontos, hogy olyan tevékenységeket is, megelőző tevékenységeket megvalósítsunk, amelyek betegségmentes időszakokban kell megvalósítani. Ugye itt a mutáció is nagy problémát jelent, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel kapcsolatban nagyon lassúak a hatóságok. A termeléshez való a visszatérés, a normalitáshoz való visszatérés kell, hogy az Európai Bizottságnak is a prioritása legyen, épp úgy, mint a gazdáké. És ezzel kapcsolatban még azt is elmondanám, hogy a madárinfluenza témájában Lengyelországban tavaly évelején például kialakultak gócpontok. Nagy öm, termelőüzemekben majdnem 175 ezer szárnyast kellett elpusztítani, és nem tudom, hogy készen áll-e a bizottság arra, hogy támogassa a gazdákat ezekben a hatalmas veszteségekben. Köszönöm szépen, Megines kolléganő. Köszönöm, köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációt is. Szerintem örüljünk annak, hogy az Európai Bizottság aktív ezen a területen, és nem csak Európában, hanem globális szinten is. Ezt ugye úgy vesszük, mintha természetes lenne, de képzeljék el, hogyha nem lenne ez a kontaktus rendszer, akkor mennyire borzasztó lenne most a helyzet. A másik pedig el kellene gondolkodni a bio biztonságról, nem csak akkor, amikor járványok alakulnak ki, hanem egyébként is. Nem tudom, hogy eh, ahogyan Hajszling úr is eh, elmondta, hát bizony a természet körülöttünk van, és eh, az állattartás, illetve a vad, vadon élő állatok mindig is egymással kapcsolatban lesznek. Ami a kínai helyzetet illeti, ugye ott van ez a koronavírus probléma is, amely szintén elképzelhető, hogy az állatoktól, illetve fertőzött élelmiszerekből származhat. Köszönöm, Donátó képviselő. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. A következő lenne a bizottság képviselőjéhez a kérdésem, sőt, kettő kérdésem is lenne. Az első, ahhoz, hogy a vírust megszüntessük, szükséges-e az, hogy nulla legyen a megfertőzött ö, sertések száma, vagy a vaddisznók számának is nullának kell lenni, a fertőzött vaddisznók száma. Én Sziciliát és Szardíniát képviselem itt az Európai Unióban, és hát a szardíniai helyzettel kapcsolatban vannak információim. A másik kérdésem pedig azt jelenti, hogy a túlszaporodott vaddisznók egyértelmű, hogy problémát jelentenek, mert bizony hozzájárulnak a betegség terjedéséhez, és nagyon nagy kárt okoz a környezetnek is. Úgyhogy szükséges a vaddisznó állomány helyzetének kezelése, ezzel a bizottságnak is foglalkoznia kellene, már csak azért is, mert vannak zöld pártok, akik úgy gondolják, hogy a vadászat káros a természetre nézve, de én úgy gondolom, hogy ezt a megközelítést ezt el kellene vetni, mert a környezetvédelme az egyben azt is jelenti, hogy más állatokat és más fajokat, a biodiverzitást megőrizzük az ilyen fajta támadásoktól, veszélyektől. Köszönöm. Kávályász képviselő. Thank you very much. Um, uh, thank you. Köszönöm szépen és köszönöm ezt az átfogó a prezentációt. A kérdésem inkább érdeklődés. Lehet, hogy itt egy picit furcsán is hangzik, de engem nagyon-nagyon érdekel, nagyon kíváncsi vagyok, mert az egyik slide a takarmányokra vonatkozik, és engem az érdekel, hogy bármilyen formában van-e önnek információja arra vonatkozólag, hogy van-e ennek az egész helyzetnek hatása a takarmány szektorra? Ugye Kínában ez így van, csak ezért érdekel ez a dolog, mert a prezentációban láttam egy referenciát erre vonatkozólag. Smitbe a kolléganő, igen, köszönöm szépen, köszönjük azt, amit elmondott, viszont rendkívül aggasztó az egész. Ausztriában, hála Istennek, mentes terület vagyunk, még nem érint bennünket ez az egész. Ami viszont a vadisznó vadászatot illeti, Európai Uniós szinten kell eljárnunk, mert a vaddisznókkal kapcsolatos vadászat nagyon veszélyes is, és ez nem állhat meg, a vadászati tevékenység maga nem áll meg egy országhatárnál. Az intézkedéseknél elképzelhetőnek tartom azt, hogy minden tagállam kötelező módon indítson tájékoztató kampányokat a, a gyógyszeriparban, az egészségügyben az influenza idején ilyen szokott lenni. Nálunk sokkal, nyilván sokkal szigorúbb ellenőrzésekre van szükség, hogy ne jusson úgy országokba a hús, mint például Romániába. A turistákat és a vadászokat viszont jobban kell tájékoztatnunk, azért, hogy olyan helyzetek a távoli jövőben már ne forduljanak elő. Köszönöm szépen ezzel a kérdőkör végére érkeztünk, és most Van Göteng úrnak adom meg a szót, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sok kérdést tettek fel. Az utolsóval kezdem, ha megengedi. Tudatosság, növelő kampányok. Tájékoztatni kell a vadászokat és a turistákat, az utazókat. A mentesítési programban, melyet a tagállamok összeállíthatnak, még akkor is, ha náluk egy bizonyos járvány nem ütötte fel a fejét, Ezekre vonatkozóan azt kértük a tagállamoktól, és támogattuk is a tagállamokat abban, hogy bizonyos kampányokat szervezzenek meg, amelyeket mi finanszírozunk. Tehát ha valaki Németországba utazik, akkor a német autópályán a parkolókban nagy plakátokat fog látni, amelyeken az van, hogy ne dobják el a szendvicset, több nyelven, lengyel, ukrán, orosz, stb. nyelveken is. Az ilyen plakátokat az Unió finanszírozza. De nem csak Németországban van ez így, hanem máshol is, más országokban is. Az országok maguk ruháztak be ezekbe a plakátokban, mi pedig visszafizetjük a pénzt azért, hogy növeljük a tudatosságot. Máshol is így jártunk el Európában. Beszéltem a TAD kezdeményezésről, amit az OIE és a FAO is mm. támogat. Ezeknek a tudatosság növelő kampányoknak az információja tehát honlapon is felelhetőek. Tehát azon a honlapon láthatják, hogy milyen tudatosság növelő kampányok zajlanak egész Európában. A tagállamok például vehetnek más országban megszervezett tájékoztató kampányokat. És mi ezeket száz százalékig támogatjuk, azaz visszatérítjük a költségeket. Tudom, hogy a tagállamoknak ismerniük kell a törvényt, de ebben a konkrét kérdésben, vagy az állampolgároknak ismerniük kell a törvényeket, de itt most az, hogy egy szendvicssel fertőzhet valaki, ezt, ezt tudni nagyon fontos. Az, ami Lengyelországban történt, a Cseh Köztársaságban, Belgiumban, máshol is előfordulhat az Unióban, beleértve az Egyesült Királyságot is, hiszen illegálisan be lehet vinni a kamionsofőrök és mások is bevihetik, és ott eldobhatják az élelmiszert, amelyhez talán, amelyet talán egy vaddisznó fog megtalálni. A tudatosságot erősíteni kell a légikikötőkben is, hiszen a száj és körömfájás, melyet az Egyesült Királyságbeli kolléga említett az előbb, ezzel kapcsolatban ugye az Európai Unióba lép az ember, akkor a belépésnél hatalmas posztereket lát, plakátokat, amelyek arra kérik az utasokat, hogy ne hozzanak be húst, tejet és sonkát az unióba, az unión kívülről. A hivatalos ellenőrzési rendelet tavaly januárban lépett életbe, és ezzel már a növények esetében is így járunk el – azért, hogy védjük a növények egészségét is az Unióban. Tudom, hogy nem minden uniós tagállam hajtotta még végre ezt a rendeletet, de december 14-e óta a posztereknek, plakátoknak, a kampányoknak ki kell, hogy kerülniük azért, hogy a xylella fastidiosa és más levélbetegségek ellen védjük az unió növényeit. És mit mondhatok a kerítésekről? Hát persze ez az első reakció, azt mondjuk, hogy körbeveszünk magunkat kerítéssel, hogy védjük magunkat. De valaki nagyon világosan kimondta, hogy a kerítés nem segít. Hosszú távon ez nem segít ben, nem gátolja meg a vadon élő állatokat abban, hogy az egyik területről átjussanak a másikra. És mi ezért nem támogattuk soha a nagyon hosszú kerítéseket, amelyeknek célja az lett volna, hogy meggátolja a vadon élő állatok mozgását egyik országból a másikba. De kis távokon ez működik, Például a Csehköztársaságban láttuk ezt. Láttuk ezt Belgiumban is. Valószínűleg emlékeznek a belga térképre és a kis helyre Belgium déli részén. Franciaországban is volt ilyen. Ott is voltak kerítések. De ez csak kis mértékben működik. Franciaországban a kerítéseket a belga hatósággal együtt húzták fel a francia hatóságok. Mi ott voltunk a helyszínen, és láttuk, hogy a cél az, hogy egy kis területen tről előzzük a vaddisznókat. Ha nincs vektor egy területen, akkor nincs ott a betegség, és hogyha nincs ott a betegség, akkor a vektor sem. A lényeg az, hogy egy területen tisztítsuk meg a területet attól az állatpopulációtól, de ez kis területen működik csak. Lengyelországnak, Németországnak is ezt javasoltuk most. Németország és Lengyelország magas politikai szinten egyeztet most, azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy mindent megtesznek, hogy a járvány ne terjedjen tovább. Viszont nagy skálán ez nem működik. A gyakorlatban láthattuk, hogy ez nem működik. Az EFSA is ugyanezt mondta. És most nézzük a vadászokat. A, hadász, a vadászok nagyon sok mindent tehetnek, hogy megakadályozzák a fertőző betegséget. Viszont az is előfordul, hogy egy hétvége vadásztevékenységével hat hónap munká, hat, havi munkánkat szüntetik meg, hatástalanítják. Lengyelországban, a Csehköztársaságban, Belgiumban és más országokban is az emberek azt mondják, hogy azt mondják először, hogy akkor lőjük le a vadisznokat. Ez viszont teljesen ellentétes azzal, amit ténylegesen tenni kellene ha rábukkanunk a betegségre az erdőben, akkor a, vad, a, a populációt, a vaddisznó, nem az emberekről beszélek, hanem a vaddisznóról, tehát a, a vaddisznót ott kell hagyni, ahol van, mert először tudnunk kell, hogy meddig terjedt a betegség. Bizonyos esetekben igen nehéz ezt elmagyarázni az embereknek, Van itt egy érintett tagállam minisztere is, aki itt van a teremben, ő el tudja mondani, hogy ez így van. A vadászok vadászni akarnak az erdőben, de tulajdonképpen ezzel a tevékenységgel csak azt érik el, hogy nagyon messzire viszik el a betegséget. Tehát a lényeg, ne avatkozunk be az erdőbe, mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy meddig terjedt a vírus. És utána következik a depopuláció, tehát a fertőzött területen belül csökkentjük a populációt. A vírus sokkal hatékonyabb, mint a vadászok. Ha körbevesszük kerítéssel a populációt, akkor a vadisznok 100%-a elpusztul. De a vírus 6 hónapig még aktív a tetemben is. egy négy-öt hónapos elhullott testben is lehet még vírus találni, mint ahogy ez előfordult Belgiumban is. Tehát az elhullott állatban is találni aktív vírust. Ha erdőben találnak fertőző állatot, akkor az állatokat hagyják ott, ne menjenek be az erdőbe, próbálják meghatározni, hogy mennyire terjedt el a betegség, kezdjék el építeni a kerítést úgy, ahogy Csehországban tették. Az első olyan ország, amelynek sikerült kiirtania a vírust kontinensünkön, a cseh köztársaság volt, és remélhetőleg Belgiumban is ez lesz hamarosan a helyzet, hamarosan Belgiumban is elmondhatjuk, Belgiumra vonatkozóan is elmondhatjuk ezt aztán remélhetőleg Lengyelország, Németországgal együttműködve ugyanezt teszi. És most nézzük megint a vadászokat. Ők a kulcs. Az Európai Vadász Szövetséggel tartjuk a kapcsolatot, és a Nemzetközi Vadászok Szövetségével is. A múlt héten Berlinben ők is ott voltak és ott voltak azon a konferencián is, amelyet tavaly az év végén a, miniszter, a mezőgazdasági minisztereke és a környezetvédelmi miniszterekkel szerveztünk meg, mert meg akartuk nekik magyarázni azt, hogy a vadászok milyen szerepet játszanak a betegség kiirdásában. Ami pedig a koronavírust illeti, az emberi, a humán koronavírust illeti, amely Kínából származik, az egészségügyi világszervezet ma délután, vagy ma reggel ülésezett, a tagállamok 28 egészségügyi biztonsági bizottsága összeült azért, hogy megbeszélje, hogy milyen intézkedéseket javasolhat azért, hogy eh, elkerülhessük a betegség tovább terjedését. Szardinia teljesen más helyzetben van, mint más európai területek. Ott más módon terjed a betegség, úgyhogy a szárt helyzetet nem ö, hasonlítanám össze az Unió egyéb országaival, ö, egyéb területeivel. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az átfogó prezentációt. Buda kolléga kérdezne még valamit, hogy nagyon röviden. Igen, ez egy kérdés lenne, nem kérdés, hanem elnézést kérek a lengyel kollégától. Magyarországról származott a hús, és nem Lengyelországból, tehát a lengyel kollégától kérek elnézést. Rendben van, akkor ez is megvan. Akkor ezt is tisztáztuk. Vielen Dank an die Kommission für die zwei Äh, Tagesordnungspunkte und die um- Köszönjük a két nap rendi ponttal a bizottság válaszait és értelmezését és magyarázatát. Azt gondolom, hogy még sokáig fogunk ezzel foglalkozni, hogyha emlékezünk még a térképre. Ezzel a 12-es napi rendi ponthoz értünk. Az Agri Bizottság Franciaországi kiküldetésével szóló jelentésről van szó, október 28-tól 30-ig a látogatás vezetője Herbert Dorfman kollége volt. Ann Sander szervezte, készítette elő, és hálás köszönet ezért. Marha, sertés, juh, tenyészetről volt szó, növénytermesztésről és más kérdésekről is, de most hallgassuk meg Dorfman urat, aki beszámol nekünk a kiküldetésről. Köszönöm, elnök úr, ahogy mondtad, a három napos látogatás során különböző francia mezőgazdasági ágazatokat látogattunk meg. Lyonban kezdtük az utat, Strasbourgig tartott ez a látogatás, úgyhogy már csak földrajzi kiterjedése szempontjából is ez egy elég tágterületet területet fedett le kiválóan előkészített programokról van szó, és nagyon érdekes programokat javasolt a két kolléga, akiről beszéltél. Seremi Decker és Ansander kollégák, akiknek külön köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen komoly munkát végeztek az életkészületek, az előkészületekkel. A francia mezőgazdaság különböző kiválósági területeit nézhettük meg. Egyrészt a hústermelés, majd Burgundiában a bortermelést nézhettük meg, a konté sajt gyártását is megnézhettük, aztán Elzászban, amely természetesen Strasbourghoz közelebb van, úgyhogy talán jobban ismerik a képviselők. Ami a különböző ö, kérdéseket illeti, például a konté sajt példája eléggé lenyűgöző volt, mert azt láthattuk, hogy szinte tökéletesen működik a termelési lánc, és komoly hozzáadott értéket lehet így létrehozni. A különböző ágazatokat vizsgáltuk, voltunk gazdáknál is látogatáson, és azt gondolom, hogy Természetesen a kap jövője nagyon nagy mértékben foglalkoztatja őket, a vámok mértéke, az exportokkal kapcsolatban, például az Egyesült Államokban, erről már délelőtt is beszéltünk, a marhahússal kapcsolatban, a Mercosurról beszéltünk sokat. Összességében nem akarom ezt tovább húzni, még egyszer szeretnék köszönetet mondani a két kollégának, aki ezt megszervezte, és a titkárságról a munkatársaknak is, hogy előkészítették ezt a rendkívül eredményes, hatékony látogatást. Nagyon sok érdekes beszélgetést tudtunk folytatni, amit fel tudunk használni a munkánkban. Köszönöm. Herzlichen Dank, ähm, Herbert Dorfmann. Elnök, köszönöm szépen Herbert Dorfmannak ezt a beszámolót, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen. Van-e további észrevétel? a kollégák részéről? Úgy látom, hogy nincsen ilyen. Akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és a 13-as ponthoz értünk. Átmeneti rendelkezések a kapra vonatkozóan. Mint mindenki tudja, ez a második legfontosabb jelentés, amelyben próbálunk gyorsan előrelépni. Meg is adom a szót egyből előadónknak, Katainen kollégának, aki 8 percet kap. Thank you, Chair, dear colleagues. Uh, I'd like to... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetőséget kaptam, hogy ezen nagyon fontos kérdéssel foglalkozzunk, amely az EU-s gazdák számára kevesebb mint 48 héten belül valósággá válik. Fontos, hogy stabilitást, biztonságot nyújtsunk a gazdáknak, a mezőgazdaságnak az Európai Unióban, és biztosítsuk azt, hogy egyértelmű utat mutattunk a kap reformjával kapcsolatban. A gazdák, az élelmiszeripar az új rendelkezések utolsó részét képezik. A vállalkozások mielőtt pár hónappal azután, hogy a jogalkotást bevezetik, ezeket érinteni fogja, és tudom, hogy már most nyáron próbálnak felkészülni az intézkedésekre. Egyértelmű, hogy a jelenlegi szabályokat kell tehát alapként venni. Ami a mi szakbizottsági munkánkat illeti, szeretném kiemelni, hogy gyorsan időben kell lépnünk, hiszen a gazdáknak előre kell tudniuk, hogy mi vár rájuk. Ezért az a célom, hogy a jelentést április végére megszavazzuk, és így elkezd, elkezdhessük a hatékony munkát a horvát elnökséggel a trilógusüléseken. üléseken. De a mi ambícióink ellenére a folyamat fontos eleme nem a mi kezünkben van, az MFF tárgyalásról van itt szó, azt kell lezárni még mielőtt ezt a kérdést lezárhatnánk. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak az együttműködésükért, mostanáig ezen kérdése kapcsolatban. És tisztelt kollégák, a jelentés tervezetem célja az, hogy a lehető legtöbb javaslatukat bevegyem a szövegbe, azért, hogy hatékonyan tudjunk előrelépni. Ez az oka annak, hogy a mostani eszmecsere rendkívül fontos. Ami a jelentés tartalmát, és ami az én előadói véleményemet illeti, a bizottság javaslata, hogy régi szabályokkal, új pénzzel folytassuk, ez üdvözlendő, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne javítani a bizottság javaslatán. Az is egyértelmű, hogy nem lehet régi szabály, kevesebb pénz az alapállás. A parlament jelenlegi pozícióját kell folytatni, meg kell védeni a mostani költségvetést. Nem lehet elfogadni azt, hogy a mezőgazdaságot kevésbé finanszírozzák, hiszen már most nagyon alacsony a gazdák, az átlagnál alacsonyabb a gazdák bevétele. Az átmeneti intézkedéseket pragmatikus gyakorlatként fogom fel, amely elkülönítendő a kapreformtól az politikai kérdéskör. A kapreformban még mindig nyitva áll a lehetőség arra, hogy a jövőben intézkedések hatását a zöld megállapodással kapcsolatban felmérjük. Azt gondolom, hogy két párhuzamos reform folyamatra van szükség, pontosabban, hogy ez túlságosan sok változást jelentene a gazdák számára. Az összes, szinte összes érintett a, az ágazatból, akikkel két hete találkoztunk, ezt mondták nekünk, hogy két reformfolyamatot nem lehet egyszer elindítani. A bizottság az átmeneti időszakkal kapcsolatban egy évet javasolt, ami hát egyre kevésbé tűnik reális elképzelésnek. Én azt gondolom, hogy az egyéves átmenet csak bizonyos feltételekkel biztosítható vagy tartható. Az MFF megállapodás, átmeneti megállapodása a kapreformál kapcsolatban ehhez 2020. június végéig kell, hogy megszülessenek, és a tagállamoknak 12 hónapra van szükségük, hogy a stratégiai terveiket előkészítsék, elkészítsék, és a bizottságnak 6 hónapra ahhoz, hogy ezt elfogadja. A kap tárgyalóinkban bíznunk kell, akik ezen nagyon fontos reformmal foglalkoznak. Azt kell biztosítanunk, hogy hatékony legyen a kapreform, és meg kell bíznunk az MFF tárgyalóinkban is, ahol stabil megállapodásra van szükség most tavasszal. Fontos nem csak a mezőgazdaság, hanem az EU működése szempontjából is mindez. Ezeket figyelembe véve egyértelmű, hogy nyitottnak kell lennünk az átmentheti időszak két éves kibővítésére is. Nagy érdeklődéssel hallgatom a az érintettek véleményét. Ami a javításokat illeti, a finanszírozása kapcsolatban nem tudjuk elfogadni, hogy a mezőgazdaságot kevésbé finanszírozzák, ahogy ezt a bizottság javasolja. Meg kell néznünk, hogy a vidékfejlesztési programokat hogyan lehet kibővíteni, és hogy a tagállamok kéréseit a bizottság hogyan fogadja el, vagy hagyja jóvá. Meg kell néznünk az operatív programokat is, és hogy ezeket meddig lehet fenntartani. Nagy érdeklődéssel várom ezzel kapcsolatban a véleményeket. Azt is fontosnak tartom, hogy a második pilléres tagállamokban lehetőség legyen arra, hogy a társfinanszírozási arányt megemeljék a jelenlegi MFF szintre, és hogy több környezetvédelmi intézkedést hozhassanak az új programokban, hiszen igazodnunk kell az új kihívásokhoz. Azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályok logikáját kell követni az átmeneti nemzeti támogatások szintjén is, és egyéb hasonló rendszerekben, amelyeket nem lehet már meghosszabbítani. Általában véve a legfontosabb elv azt kell, hogy biztosítsa, hogy folyamatosan tudjuk támogatni a gazdákat, és más haszonélvezőket az átmeneti időszak során. Előkészíthetjük a területet arra, hogy az új technikai segítségnyújtást lehessen majd felhasználni, és bátoríthatjuk a tagállamokat arra, hogy a stratégiai terveiket elővigyázatosan és időben elkezdjék kidolgozni. Így lehet az átmenet folyamatos és gördülékeny, és így tudjuk a kapreformot is előkészíteni. Elnök, köszönöm szépen, Katalin kolléga. Először az árnyék előadóknak mag, adom meg a szót, majd, ahogy az szokásos, Amaru kolléga kap elsőként tehát másfél percet. Muito obrigado. Bom, eu queria também este trabalho de. Tisztelt kollégák! szeretnék az együttműködés kérdésére visszatérni. Katánynan asszonynal rendkívül jó az együttműködés. Ennek nagyon örülünk. Az álláspontjaink a főbb kérdésekben megegyeznek. Egy valamire szeretnék most visszatérni, az MFF-től való függőség kérdésére. Fontos, hogy ez egyfajta bátorítás legyen arra, hogy az MFF tárgyalásokat gyorsítsuk. De akárhogy is legyen, és ezt már többször elmondtam, nem lehet, hogy a gazdákat károsan érintse a kifizetések szintjén ez a helyzet, hiszen az érvényben lévő kap addig érvényben marad, amíg meg nem reformáljuk. Az átmeneti időszakban tehát nem lehet, hogy a gazdák pénzügyi helyzetét ez bármilyen szinten károsan érintse, ez elfogadhatatlan lenne. A stabilitás tehát rendkívül fontos. Ami az egy évvel későbbi lehetőségeket illeti. Nos, mi készen állunk arra, hogy további egy évvel hosszabbítsuk meg ezt az átmeneti időszakot, tehát rendben, most egy évben gondolkozunk, de arra is gondolhatunk, hogy ezt további egy évvel meghosszabbítsuk. Aguilera képviselő. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni Kátájnán asszonynak, hogy itt van, illetve hogy az kezdet-kezdetétől fogva együtt tudunk dolgozni. Egy konkrét dologra hívnám fel a figyelmet. Egyetértünk abban, hogy az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban nem vagyunk hajlandóak feladni bizonyos alapelveket, és hát itt a bizottság most egy csökkentést javasol, ez pedig mi nem akarjuk elfogadni, hanem folytatjuk a harcot a költségvetésért. Én úgy gondolom, hogy ez nem is realista. Akár, hogyha sikerül is mindent lezárni időben, akkor sem lesz idő mindenre, és én úgy gondolom, hogy frakcióm és jó magam is egyetértünk abban, hogy új pénzre van szükség. De a gyümölcs ágazatban ez nincs így, mert tulajdonképpen itt az operatív programokra vonatkozólag lehet csak ezt értelmezni. 2021. szeptemberében már új módosítást javasolnak. Hogyha ez ugyanígy lesz a szőlő és bor ágazatban, akkor nem igazán értem, hogy más ágazatokban ez miért nincs így. És aztán van még egy aspektus, ami a régiókat illeti. Kedves Hölgyeim és uraim, 118 régiónk van, nem fogjuk megváltoztatni ezt stratégiai tervezés szempontjából sem. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a régiók vezessék a rendszer átalakítását, ez az ő kezükben maradjon, ez a feladat. Köszönöm. Ropė kolléga. Mininkė, e, iš tikrųjų ir aš noriu prisijungti prie... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is egyetérteni a kollégával. Katajnán kollégának én is szeretnék köszönetet mondani. Szomorú dolog, hogy szükség van egyáltalán ezen rendelkezésekre, és azt gondolom, hogy az egy év az túlságosan rövid idő. Ugyanakkor azt gondolom, hogy el kell, hogy utasítsuk a bizottság által javasolt számokat. A mi legutóbbi mandátum át, alatt megszavazott statisztikáinkból és összegeinkből kell kiindulni. Ezek az elfogadhatóak. Az biztos, hogy újabb módosítókat kell kérni a bizottságtól, ami a biogazdálkodásra való átállást illeti a három év nem reális elképzelés pontosabban a három évből egy év lett, és ez nem reális. Tagállami programokról is szó van, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos programokat nem lehet végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak vissza kell fizetniük majd pénzeket. Ez mindenképpen hátrány, nem szabad ezt elfelejtenünk. Ezen kívül a konvergenciáról is beszélnék, azt mindenképpen garantálni kell. A bizottság ezt nem javasolja, de mégiscsak ezt kell garantálnunk a fenntarthatóság szempontjából. David képviselő. Já jsem velice pozorně poslouchal paní poslankyni Katajnéna. Köszönöm. Nagyon figyelmesen hallgattam Katainen asszonyt, és mindennel egyetértek. Szeretném még egyszer elmondani, ami már elhangzott, csak eljárási okokból is akár a határidőt nem tartom reálisnak, azt, hogy egy éves legyen ez az átmeneti időszak, kezdettől két évben kell gondolkoznunk. Elnök, köszönöm. Aguilar képviselő. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is, és hát szeretném elmondani azt, hogy teljes mértékben egyetértünk vele. A következőket szeretném elmondani. Nem csak kis változásokról lehet itt szó, akár a zöldséggyümölcs, akár a borágazatban. Itt a legfontosabb a folytonosság biztosítása legyen, hogy ne a reformot reformáljuk, mert valahogy a kapot most már inkább működtetni kellene. Hogyha realista módon közelítjük meg mindezt, akkor az átmeneti intézkedés legalább két évig kellene tartson, hogy a gazdáknak is további stabilitást tudjunk biztosítani, és ráadásul nem szabad, hogy a bizottsági javaslatok érvényesüljenek költségvetési szempontból, hanem minimálisan a mostani a költségvetési szintet meg kellene tartani. Éppen ezért remélem, hogy el fogjuk tudni ezt fogadtatni, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy több éves pénzügyi eh, keret elfogadásától teljes mértékben eh, függünk, tehát Katainen asszonynak a jelentést nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, a tolmácsok azt kérték tőlünk, tőlünk, hogy egy kicsit lassabban beszél. Kokáresz kolléga, tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Katainen asszonynak a munkáját, és a csapatának is a munkáját, a nagyon jó együttműködést. És hát egyetértünk mi is azzal, hogy valóban nagyon nehéz mindazt megtenni, amit szeretnénk egy éven belül. Az idei év azonban nagyon hasznos lehet, ezt a Green Deal miatt is mondom, mert hogy ebbe kell beépíteni majd az új kapot is. És miután a zöld a Green Dealben is ez szerepel, nagyon fontos, nagy ambícióink vannak ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, ezért szeretnénk, hogyha egy év alatt ezt meg lehetne valósítani. Ha sikerül, annál jobb. Köszönöm szépen az együttműködést. Folytatjuk a munkát. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Vannak további kollégák, akik még szót kérnek. Az előbb egy kicsit túl sok volt a jobból, sokan jelentkeztek, úgyhogy nem tudtam mindenkit leírni, felolvasom most, és utána még jelentkezhet, tehát még jelentkezzen az, akinek nem mondtam a nevét. Kavajes, kollége Andrieu, kollége Kucmuk, Dorfmann, Hitvigi, Tomás, Tomásik, Szajdrova, Alieva Véli, Ademov, Buda, De Castro, Jürgil und der Kollege Le Breton. Gibt es Kérem még valaki szót? Lavracsa kolléga. Gut, dann ähm, de, die... Jó. Tolere kolléganő. Si, euh, president. Köszönöm szépen, és főként euh, köszönöm Katainen asszonynak euh, és csapatának a munkát. Ez egy nagyon együttműködésen alapuló munka volt, úgyhogy ezt nagyon értékeljük, és egyetértek azzal, akik már ezt előttem elmondták. Vannak azért kisebb technikai jellegű gondolatok, amelyeket el szeretnék mondani a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Főként arra gondolok, hogy a határidők eh, hogy fognak egymásba kapcsolódni. Például van egy olyan javaslat, amelynek értelmében nem lehet eh, öt éven túl biztosítani a biogazdaságra való átállás, pedig legalább ennyi időre van igaziból szükség. Franciaország például már önmagában is öt éves programokat finanszíroz, és ezek ráadásul pont a két jogalkotási ciklus közötti időszakra fognak esni. Vagyis 2021 után ezen is el kellene gondolkozni, hogy ezeket a kötelezettségeket folytassuk, már csak azért is, mert a Green Deal szellemébe tökéletesen beleilleszkednek a maximum három éves vidékfejlesztési program is túlságosan korlátozó jellegű, főként a bioprogramok szempontjából, és administratív szempontból három és öt éves programokat egyszerre adminisztrálni az nagyon bonyolult, aztán egyetértek a kollégákkal abban is, hogy semmi értelme nincs annak, hogy a zöldség, gyümölcs, illetve a borágazatot vagy szőlőágazatot külön kezeljük. Figyelembe kellene venni a borágazatnál is az eredeti határidőket. Köszönöm. Kavajés. Köszönöm, Kavajás kollega. Muito obrigada. Eu começo por, eh, por... Köszönöm szépen. Én is azt szeretném aláhúzni, hogy itt az átmenet rendkívül fontos, mert a kontinuitást garantálnunk kell, így lehet egyébként az előreláthatóságot is biztosítani a gazdák számára, hogy tudjanak tervezni. Egy hosszabb átmeneti időszak, mondjuk két év hosszabb idő az azért jobb lenne, és mindenféle szempontból meg kell vizsgálni azt, hogy hogy lehet az átmenetet hatékonyabb biztosítani, például a zöldséggyümölcságazat programjaitnak is biztosítani kell a folytonosságát, ez sem derül ki ebből a javaslatból. Egyébként itt a szakbizottságban már nagyon sokszor elhangzott, hogy globálisan a kapban csökkenéseket javasolnak. Itt most például a POZEI programról beszélek, amely az ultraperiférikus régiókra vonatkozik. Ezt is megnyírbálták. Nagyon fontos ez a program pedig földrajzi szempontból, és olyan strukturális specifikumok jellemzőek ezekre a területekre, amelyek az Európai Unióról szóló szerződésben is lefektetéssel kerültek. Köszönöm szépen. Én is több kollégához hasonlóan a két éves időszakon szeretnék inzisztálni egy kicsit, mert egy több éves pénzügyi keretben gondolkodva nagyon jó lenne, hogyha megvárnánk azt, hogy mit mond pontosan a bizottság. Hogyan kívánja a mezőgazdaságot a Green Deal-el összeegyeztetni? Ezt egy kicsit világosabban szeretnénk látni jelenleg, és az átmenet szempontjából két gondolatot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az az, hogy a több éves intézkedéseket kellene a második pillérben támogatni, 2020 utáni időszakra tekintve, és másodszorban pedig a közös piaci rendtartás esetében is szektoriális programok be kell, hogy épüljenek a jövőbeli stratégiai tervekbe. Ez nagyon fontos lenne az átmenet szempontjából. Köszönöm. Köszönöm. Kucsmiuk képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon fontos a két éves időszak. Ezt azért is mondom, mert rugalmasnak kell lenni. Rugalmasnak ahhoz, hogy a különböző pillérek közötti 25%-os átcsoportosítások megvalósíthatóak legyenek, harmadsorban pedig az átmeneti intézkedések között kellene azt a lehetőséget is biztosítani, hogy nemzeti átmeneti intézkedéseket engedélyezünk. Erre egyenlőre nincsen lehetőség a jelenlegi tervezetben, és a 37-es cikk alapján, a 1307-es rendeletről beszélek, ennek az értelmében. Aztán fontosan a költségek szempontjából a folytonos kifizetések biztosítása azért, hogy ne legyen túlságosan korlátozó jellegű ez az átmeneti időszak. Dorfman kolléga. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit Katainen előadó elmondott. Messze menőkig egyet tudok érteni. Véleményem szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy ne csak technikai rendelet legyen. A mezőgazdaság lényegén nem szabad változtatnunk, mert ha nem, akkor egy politikai vitába bocsátkozunk, amely sokkal hosszabb ideig tart, és ez átfedi magát azzal a vitával, amelyet a kapról folytatunk, és a három javaslatáról. Az az érzésem, hogy egyre inkább sürget bennünket az idő. Viszont ha átmeneti időként két évet határozunk meg, akkor abból indulunk ki, hogy a tagállamok nak is a stratégiai terveket nagyon gyorsan meg kell csinálni. Hallottuk az előbb, hogy az átmeneti év az átmeneti év, az nem egy normális év. Az öt éves időszak nem kezdődhet el, a LIDER programot sem lehet elkezdeni, ezt már tudjuk 2014 óta. Minél rövidebb marad ez az időszak, annál jobb. Én egy évet javasolnék, és javasoljunk egy megoldást, mint mások is mondták, ha az egy év nem működik, vagy nem elegendő, akkor legyen még egy év. Köszönöm, Idvegi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném hangsúlyozni, hogy az átmeneti évre vonatkozó rendelet csak a jelenlegi kapszabályok meghosszabbítását jelentheti az én véleményem szerint, azaz nem jelentheti új szabályok kialakítását. Van a bizottsági tervezetnek néhány pozitív eleme, ilyen az egységes terület alapú támogatások meghosszabbítása, ugye az SAPS meghosszabbítása. Azonban a bizottság a javaslatában nem a 2014-es év során alkalmazott logikát követi, mert a mostani javaslatban nem szerepel az átmeneti nemzeti támogatás, mint elem. Ez számunkra nem fogadható el, mivel nem lehet egyik napról a másikra támogatási formákat megszüntetni. Az átmeneti nemzeti támogatás érzékeny szektorokat is érint, és ennek eltörlése jelentős negatív hatással bírna ezekre az érintett szektorokra. Úgyhogy a bizottsági javaslatot ebben a formájában, azaz az átmeneti nemzeti támogatás lehetősége nélkül nem tudom én támogatni. Köszönöm. Vielen Dank, Kollégin Tomasic. Tomasic kolléganő. Ez egy važna i komplex. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos téma. És valóban több meglévő javaslatra is vonatkozik. Nem fogadhatjuk el a bizottsági javaslatot, amely szerint 2021-ig haladunk, mert akkor nem lehet stratégiai szinten gondolkodni. Ezért további időszakra van szükség a kifizető ügynökségek számára is, hogy az új rendeletet alkalmazni tudják. Legalább 2022-ig kellene kitekintenünk. Én nem értek egyébként egyet azzal sem, hogy az országok csak akkor hosszabbíthatják meg az átmeneti időszakot, amikor felmerül a kockázata annak, hogy a gazdasági helyzet annyira rossz lenne. Itt a szubszidiaritás elvét kellene inkább követni,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 Egyetértek a kollégáimmal, a bizottság javaslatában javaslatából hiányzik a belső támogatás, ezt mondták mások is. És az előadó is megemlítette, hogy a jelenlegi szabályoknak kell érvényeseknek lenniük az átmeneti időszakban is. Azaz, a támogatás 50%-a a nemzeti, tagállam, nemzeti támogatás révén kell, hogy kivizetésre kerüljön. És majd meglátjuk, hogy lesz egy új átmeneti időszak. Ez talán jobban segít majd a tagállamokon. Minden az időtartamon múlik. A mezőgazdaságnak folytonosságra, stabilitásra van szüksége. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez egy év elegendő-e, ha nem, akkor maximum két év legyen ez, mert a stabilitás a lényeg. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Katainen előadónak mondok köszönetet. Nagyon jó szervező és kiváló munkát is végzett. Szeretném hangsúlyozni, hogy igen, széleskörű a vita, e, vitát célzott meg, megpróbált minden érintettet bevonni. Nagyon fontos biztosítani a stabilitást minden gazda számára. Régi szabályok, új pénzek mellett ez a konstelláció segíthet a, gazda, a gazdáknak. Egyetértek azokkal, akik az átmeneti nemzeti támogatásokról beszélt. Ezek az átmeneti nemzeti támogatások nagy fontosságúak a leghátrányosabb helyzetben lévő gazdák, a kis gazdák esetében fontosak. Nem szabad szem elől vesztenünk, hogy ezek a nemzeti támogatások nem lehetnek kihatással az uniós költségvetésre. Egyébként az elemzések is azt mutatják, hogy a piacot egyáltalán nem torzítják az ilyen támogatások, nem befolyásolják. Nagyon fontos tehát ez az átmeneti támogatás, ezt kell biztosítanunk. Бих искал да благодаря на докладчик госпожа Köszönöm. Katainen előadónak szeretnék az elmondottakért köszönetet mondani. Sok sikert kívánok a munkához. Ugyanakkor pedig Csatlakozom azokhoz, akik amiatt aggódnak, hogy a támogat, nemzeti támogatások az átmeneti rendelt hatájára nem fognak bekerülni. Az átmeneti támogatások létfontosságúak 10 uniós tagállam számára beleértve Bulgáriát is. A cél az, hogy a leghátrányosabb gazdákon segítsünk. Ha ezeket a támogatásokat megszüntetjük, akkor nem kívánt hatásokat érünk el, például csőg, csőd, a mezőgazdasági tevékenységgel való felhagyás, és a vidéki területekről való elvándorlás más tevékenységek felé. Remélhetőleg ezeket az érveket jóvá tudják hagyni. Köszönöm szépen, Buda kolléga! Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, én is a nemzeti átmeneti támogatásról beszélnék. Én is azt mondom, hogy ez legyen lehetőség, amelyel a tagállamok élhetnek. Úgy látom, hogy az Európai Bizottság ellentmond magának. Több tag, pénzt kér a tagállamoktól, hogy a kabba, illetve a költségvetésbe tegyenek ilyet, viszont korlátozza a tagállamok lehetőségét, hogy a mezőgazdaságba több pénzt fektessen be, hogy megmaradjanak ebben az ágazatban a gazdák. Tehát nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy ezekre a pénzekre szükség van, ezekhez hozzá kell tudni férni. Nem uniós pénzekről van szó, hanem tagállami pénzekről. Meg is kérdezem, hogy a bizottságnak mi a gondja azzal, hogy a tagállamok mit kezdenek a maguk pénzével? Az a maguk dolga, és nem az Európai Bizottságé. Köszönöm szépen. Dikasztó kolléga. Eh, Köszönöm szépen, nagyon röviden. Először is gratulálok Katainen kollégának. Egyetértek a felszólalásával, és nagyon örülök annak, hogy az tevő között ilyen jó csapatjáték alakult ki. Nekem is az a bajom, hogy eh, mi itt a helyzet eh, a határidőkkel, még hogyha rövid időben, idő alatt el is fogadhatnánk ezeket, akkor nagyon hamar életbe is lehetne őket léptetni. Tegyük csak bele azt a két évet, mert úgy tűnik, hogy a legtöbb frakció ezt úgy gondolja, hogy ez a jó. És aztán, hogyha gyorsak leszünk, mind a három anyaggal kapcsolatban az összes trilógust megcsináljuk, és még adunk időt is, akkor azután majd szépen életbe lépnek. Ennyi, köszönöm. Danke, kollége. Köszönöm, Jörgi kollega. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Köszönöm szépen. A helyzet nagyon bonyolult. Itt van az új stratégiai terv, és támogatom azokat, akik azt mondják, hogy két éves legyen az átmeneti időszak. Lengyelország esetében lehetőséget kellene biztosítani a nemzeti támogatások megejtésére a 37-es cikk értelmében, 2013-as rendeletből fakadóan, ami Lengyelországot illeti, az átmeneti intézkedések a programozással kapcsolatban, ez a hetes cikkben foglaltatik, ezek túl korlátozó jellegűek, és főként a gyümölcs ágazatban a régi elveken is, régi elvek mentén is folytatni kellene a munkát a meglévő programok befejezéséig. A megoldás tehát az, ahogyan azt a korábbi kap reform kapcsán leírtuk vagyis az új szabályoknak nem megfelelőeknek kelljen megfizetni ennek a költségét. Köszönöm, Löbreton kolléga. Köszönöm szépen, nagyon fontos az, hogy ezzel a témával foglalkozzunk ma, azért, mert ez egy nagyon sürgős kérdés. A gazdák érdekében csak annyit tudok megismételni, ami már egyébként el is hangzott, mert sajnos azért úgy tűnik, hogy itt konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire ö, sürgős a helyzet. A stabilitást meg kellene őrizni, a jelenlegi szabályokat legalábbis az átmeneti időszakra mindenképpen meg kellene őrizni. Igazságosság elve alapján a zöldséggyümölcs ágazatot a többi termékkel megegyező módon kellene ö, hasz, ö, kezelni. Az egy év az tényleg nem realista, legalább plusz egy évet kellene adni, és be kellene jelenteni, hogy mire kér, készülünk, mert különben nincsen jogbiztonsága, és a gazdák nem tudnak tervezni. Köszönöm. Lavacsek kolléga. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Katainen kollégának a kiváló munkáját. Világosan kimutatta ez a vita is, hogy melyek azok a területek, ahol szeretnénk a dolgokat még egyesíteni, Először is arról van szó, hogy büdzsé szempontjából a előreláthatóságot kell támogatnunk, ez az MFF kérdéséhez vezet el, aztán itt van az átmeneti időszak, itt úgy tűnik, hogy a többség több mint egy évet szeretne, de talán ennél is fontosabb, hogy nem csak az szektorok és az intézkedések tekintetében, hanem a pillérek tekintetében is szükség van a világos helyzetre, illetve az átmeneti intézkedések alatt a nemzeti állami támogatások rendszerével kapcsolatban is. Az biztos, hogy a jelenlegi állami támogatási rendszernek még hagyni kellene egy kis kifutási időt. Köszönöm, Szandok képviselő. Köszönöm és köszönöm a jelentéstevőnek és árnyékjelentéstevőknek a munkáját. Én arra szeretnék emlékeztetni, hogy a parlament már többször is elfogadta a pénzügyi kerettel kapcsolatos álláspontját. Nos, hát a válság tartalékot létrehozni kell, létre kellene hozni, és ezt egy alaptőkével, 400 millió eurós alaptőkével kellene biztosítani, friss pénzről lenne szó, amelyet a kapon belül kül- különítenénk el. Nagyon fontos lenne ezt a horizontális rendeletben is rögzíteni. Én egy kérdést is feltettem a jogi szolgálat felé azzal kapcsolatban, hogy jogi és politikai koherencia miatt ezt az állásfoglalást a rendeletbe benne kellene-e foglalni, vagy sem. Köszönöm. Vielen Dank. Dann sind wir am Ende äh, Köszönöm szépen, akkor elérkeztünk a kör végéhez, és most a bizottságnak adok szót. Megkérem, hogy maximum három percben szólaljanak fel, tessék. Köszönöm szépen, én is szeretném még megköszönni a jelentéstevőknek ezt a jelentést, el fogjuk olvasni, és készen állunk arra, hogy konstruktív együttműködést valósítsuk meg, és a technikai problémákat közösen rendezzük. Három percben csak három-négy politikai jellegű a fontos gondolatot szeretnék kifejteni. Az egyik az MFF és a finanszírozás kérdése. Önök is tudják, hogy a bizottsági javaslat volt az egyetlen kiindulási pont. Ez az, ami látszik egyébként a javaslatban is. Az egyértelmű, hogy amint az új MFF-ben megállapodás születik, akkor bizony a jelenleg alkalmazott számokat ki fogjuk cserélni az MFF-ben található a számokkal. Valóban egy olyan forgatókönyvön alapszik ez az egész javaslat, amely nyilván nem az megállapodott MFF számait tükrözi. Második gondolat. A két éves időszakkal kapcsolatban, hát igen, próbáljunk meg ezzel majd az egész folyamat végén foglalkozni, amikor jobban látjuk azt, hogy hogy nézhet ki az egész kap határidő rendszere, és mi az, ami megvalósítható, hogy most egy év maradjon az átmenet, vagy esetleg a kapreformtól függetlenül hosszabb időszakra nyújtsuk ezt meg. Aztán a kettes pillérben a biogazdálkodásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, hadd emlékeztessek arra is, hogy ezt azért tettük, mert úgy gondoljuk, hogy a lehető legtöbb pénz kellene az új kap stratégia alá ö, csoportosítani, mert magasabb klíma és környezeti ambiciózus célokat kell teljesítenünk, tehát itt ugye az, ezek a pénzek, ezek egy új ö, kritériumrendszerhez fognak majd alkalmazkodni, amelyek csak 2021-től lesznek érvényesek. A reformtól függetlenül a nemzeti ö, támogatási forrásoknak véget kell vetni 2020-ban, de ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy van itt egy kon konzisztenciával kapcsolatos kérdés is, és valóban pontosan ezért nem akarjuk a reformjavaslatra kiterjeszteni az átmeneti állami támogatásokat. Az biztos, hogy nem is ebben a javaslatban kell ezt megtenni. Ugyanakkor egy utolsó gondolat, nagyon technikai, de fontos. Az állami támogatásokkal kapcsolatban valóban van egy olyan rezsim, amely jelenleg létezik, vannak kivételrendszerek, és van egy iránymutatás, hogy milyen módon segíthetik a nemzeti hatóságok a gazdákat, ez pedig 2020-ban véget ér. Pont. December 31-én. Már most egyébként dolgozunk azon, hogy 2021-re legalább ezt ki lehessen terjeszteni, hogy az átmeneti időszakkal ez egybeessen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bizottságnak, most pedig Katainen eh, kolléganőnek adunk szót a végén. Kérném, próbálj meg két-három percben összefoglalni az egészet. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek nagyon köszönöm a kiváló hozzászólásokat. Úgy érzem, hogy ez majd a csapatunknak segíteni fog a munkánkban. Például a bor, a zöldségek, a Green Deal és a párhuzamos programok kérdésében de más kérdésekben is. Az idő sürget bennünket nagyon, és további időre van szükségünk. A tagállami hatóságoknak időre van szüksége, hogy felkészüljenek az átmeneti időszakra. És éppen ezért ezt kell kérnünk. Kérnem szépen, ne vonakodjanak, és keressenek meg, ha további kérdésük van a jelentés tervezet ismertetésére február 17-én vagy 18-án kerül sor. Február 25-ig lehet a módosító indítványokat benyújtani. És az előbb is elmondtam, hogy jó lenne, ha az Agri Szakbizottság április végén szavazna erről. És aztán a lehető leggyorsabban elkezdenénk együttműködni a horvát elnökséggel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindenek előtt Katajnen eh, kolléganőnek eh, és az árnyék előadóknak köszönöm a mostanáig elvégzett munkát és sok sikert. És akkor most következzen a negyedik, 14. Eh, és egyben utolsó napirendi pontunk a mai napra, erdőgazdálkodási stratégia. Úgy döntöttünk, hogy egy saját kezdeményezésű véleményt állítunk össze, és éppen ezért az ENVI szakbizottsággal együtt fogunk dolgozni, az 57-es szabálynak megfelelően. Szabama kolléga az előadó, és meg is kérlek téged arra, hogy röviden, mondjuk maximum 5 percben mondd el, hogy melyek az első megfontolások, Az a múlt héten Timmermans alelnöktől kérdeztem, és ők azt mondták, hogy majd összel fogják prezentálni az ez irányú anyagot, ezt csak tájékoztatásképpen mondom. Szabermán kolléga, köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, kedves kollégák! Az erdő, az erdőgazdálkodás, az egész ágazat fontos szerepet játszik abban, hogy fenntartható megoldásokat találjunk korunk kihívásaira az erdő és az egyéb más területek. Az Európai Uniónak a 43%-át fedik le az erdő. Az erdészeti ágazat legalább 100 ezer embert foglalkoztat közvetlen módon, és 2 milliót körülbelül közvetetten az erdők egy része magánkézben van. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült, Király, az Egyesült Államokban volt egy kampány, Bill Clinton azt mondta a kampányában, hogy ez a gazdaság a gazdaságról van szó. ahhoz, hogy megválaszoljuk a különböző kéréseket, egy kiegyensúlyozott erő, erdőgazdálkodási stratégiára van szükség. El kell ismernünk ugyanakkor, hogy különböző valóságok uralkodnak különböző Európai Uniós területeken. Nagyon eltérnek egymástól az erdők struktúrájukat tekintve, biodiverzitásukat tekintve és a megközelítést tekintve is. Így ezeket mind figyelembe kell majd venni a parlament saját kezdeményezésű véleményében, melyet a 2020 utáni erdőgazdálkodásra fogalmazunk meg. Egyrészt a globál szakpolitikai stratégia nagyon megváltozott 2013 óta, és a változás különböző uniós szakpolitikákat befolyásol. Az erdő a megoldás része kell, hogy legyen, úgy, hogy közben az uniós nemzetközi kötelezettségeknek is eleget teszünk, a fenntartható fejlesztési céloknak, a kiotói jegyzőkönyvnek, a Green Dealnek és a Párizsi nyilatkozatnak. Ez mind a megoldás része, tehát az erdő nem probléma. Másodszorban az, az erdőkkel összefüggő szakpolitikák igen töredezett tagállami képet adnak. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy az erdészeti politika továbbra is tagállami és hatáskörbe tartozik. Így erős, holisztikus és független uniós erdőstratégiára van szükség 2020 után. Holisztikusan kell, hogy megfogalmazza a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos elképzeléseket, miközben figyelembe vesszük az erdő több funkciós szerepét, valamint a gazdasági, szociális és környezeti pilléreket is. Az uniós stratégia független része kell, hogy legyen az uniós Green Dealnek. Más szóval nagyon világosan azt mondom, hogy az uniós erdő stratégia nem lehet alárendelve más stratégiáknak. A stratégia hatégi, hatékony szakpolitikai eszköz kell, hogy legyen, koordináció szempontjából, koherenciát és szinergiát teremtve más ágazatokkal, amelyek erdőgazdálkodással is foglalkoznak. Az erdő stratégia a tagállamok és az unió szakpolitikai között kell, hogy hidat jelentsenek, és gondoskodnia kell arról, hogy az erdészeti szakembereket a szakpolitikai megfogalmazásokban már az elején bevonja az unió. Az uniónak aktívan kihatással kell lennie a globális szakpolitikai környezetre is. A következő kérdésekről fog említést tenni a jelentés. A kap fontossága, az erdészeti intézkedések finanszírozása, valamint a kutatási keretprogramok. A biodiversitás szempontjai, melyek az erdővel függenek össze, meg kell, hogy jelenjenek a stratégiában, és ezeket az erdőgazdasággal együtt kell megfogalmazni. A fenntartható erdőgazdálkodás az uniós klíma és éghajlati célok elérésében létfontosságú. A kárhényítés az éghajlatváltozás terén egy olyan kérdés, amelyben az erdő tud valamit tenni. A klímaváltozás nagyon fontossá vált, ez nyilvánvaló. A fertőzésekkel, a szárazsággal, erdőtüzekkel foglalkoznunk kell, meg kell előznünk ezeket az egész erdőgazdálkodási értéklánc a biogazdasághoz is kötődik, ez, hiszen ez munkahelyet teremt. A körkörös biogazdaságot erőteljes kutatási és innovációs politikákkal kell alá támasztani. A foszilis üze, ö, nyersanyagoktól való függőség csökkentése lényeges. Ezzel főleg a vidéki területeken növekedhetnének a lehetőségek. Az erdészeti területnél a fenntartható technológiák segíthetnek abban, hogy az erdő, a természet, az emberek és a bioalapú gazdaság politikaihoz hozzájáruljon. Tehát egy stratégiára uniós szinten régóta szükség van, és elmondok valamit, amit az elején már megemlítettem, csak nem 30 évvel ezelőtt az Egyesült Államok elnökválasztási kampányában azt mondták, hogy hát az, e- a, a, a gazdaságról van szó, te hülye, akkor amikor én ezt mondom, én nem igazán az ökológiai vagy a szociális pillérre gondolok, és arra, hogy akik erről beszélnek, csak azoknak nincs igazuk. De nagyon fontos tudni, hogy mindhárom pillérnek egyensúlyban kell lennie egymással. A gazdasági pillér nélkül mind a szociális, de még inkább az ökológiai pillér esetében fogjuk ennek kárát látni, és akkor nem fogjuk megnyerni a klíma elleni harcot. Éppen ezért annyira fontos a gazdaság, ez a gazdaság, melynek egészség és ehhez fontos az egészséges eh, erdő, de a fák nem csak úgy maguktól nőnek ki. Dann ähm, beginnen wir mit den äh, Schatten. Köszönöm szépen, akkor az árnyék előadókkal kezdjük. Mindenki egy, per, egy perc, 30 másodpercet kap. Avram kolléganő az uniós stratégiával kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy én vagyok az árnyék előadó az SZND-nél, mert ez egy olyan téma, amely engem már évek óta érdekel. Szavamá úr az előbb megemlítette, hogy az erdő a klímapolitika főszereplője, és ezért gondosan kell bánnunk ezzel a kérdéssel. Legalább a Green Deal-ben, és legalábbis a jelenlegi helyzetben Szükségünk van közös intézkedésekre, melyeket alkalmazni tudunk, hiszen, mint ahogy az előadó is elmondta, egymástól különbözőek vagyunk, de a klíma ellen, az éghajlat változás ellen harcolnunk kell, mégpedig együtt, azért, hogy egy kicsit tovább lépjünk. A Romániáról beszélek, bár azért az Európai Unióban máshol is előfordulnak ilyen helyzetek. A Románia Romániában voltak Skandinávián kívül a legnagyobb szűz erdőterületek, viszont Románia ma drámai példája a rossz erdőgazdálkodásnak. Jelenleg két fából, amelyet most vágnak ki, egy illegálisan kivágott fa, és több százezer köbméter fa tűnik el, és aztán megjelenik valahol Európában valamilyen bútor formájában. Egy milliárd eurónyi kár évente. Emellett tönkreteszi a vidéki közösségeket is, és bio, a biológiai sokféleség szempontjából is tragédia. Mindjárt abba is hagyom. Úgy gondolom, hogy az uniós erdőstratégiában erőteljesen üzenünk kell azoknak az országoknak, amelyek nem tartják be a jó erdőgazdálkodási terveket. Jobb tervekre van szükség. Uniós szinten kell a nyilvántartást biztosítani, megfelelő osztályozásra van szükség az erdők esetében, és jobban kell védenünk az erdőket az egész Európai Unióban. Köszönöm, Fédele kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Petrinek gratulálnék, gratulálni szeretnék a beszédéhez. Olyan jó volt, hogy gyakorlatilag mindent elmondott abból, amit itt feljegyeztem magamnak pontokban. A lényeg az, hogy egyensúlyt teremtsünk az uniós jog és a tagállami jog és hatáskörök között. A kolléganő beszélt a román helyzetről, bennünket is nagyon aggaszt ez a helyzet. Az illegális tevékenységek, mely egy tagállamban zajlanak, olyan tevékenységek, amelyeket azért uniós szinten is, amelyekkel uniós szinten is foglalkoznunk kell. A bio alapú anyagokat helyettesít, anyagokkal helyettesíthetjük a vegyi anyagokat, ez is hasznos. Különböző módokon járhatunk el, de fenntartható módon kell mindezt megtennünk az elkövetkező tanácskozások során beszélni fogunk egy erdő tényleges életéről is. Itt, amikor a klímaváltozásra beszélünk, mindenki az erdőről kezd el beszélni. De az a helyzet, hogyha az erdő már kifejlett, akkor nem ö, szívja el a széndiokszidot, nem nyeli el a széndiokszidot. Máshol is felelősségteljesen kell tehát eljárnunk, mert ha nem, akkor az erdő néhány év múlva már nem fogja elnyelni a széndiokszidot. Köszönöm szépen, és gratulálok. Grunember kolléganő, igen, köszönöm szépen. Világos az, hogy miért is támogatja mindenki más okokból kifolyólag az erdő stratégiát. Különböző szempontok vannak itt, ezekkel dobálozzunk, ezekről beszélünk megoldásként. Hogyan védjük mi a saját ős erdeinket az Európai Unióban, itt most a Kárpátokat nevezem meg, mindennek a jogállamisághoz is köze van, és az uniós jog betartásához, valamint ennek a helyszíni betartatásához. Tudjuk, hogy a Natura 2000 területeken csak 14%-ban sikerült ténylegesen védeni a területeket. Kérdés az is, hogy a, ez el, melyik erdőgazdálkodási típus lesz az észszerű. A jól igazgatott erdők azok, amelyek a, jók lesznek majd. Európa szerte nagyon eltérnek egymástól az erdők, viszont ezek az erdők lehasználtak, túl, nem túl sűrűek, tehát hagynunk kellene pihenni ezeket az erdőket, ezért kell árnyalnunk a vitán. A Green Deal és a biodiversitási stratégiánk esetében az erdőgazdálkodás változását is kérnünk kell. Itt van még a bioenergia és a biomassa, elszámoltuk magunkat, több fát égetünk el jelenleg, mint amennyit ültetünk, holott szeretnénk ellenálló képesebbé válni a klímaváltozással szemben. Szükség van a stratégiára, viszont szeretnénk megfogalmazni, hogy mely funkciókat szeretnénk az erdő esetében látni. És meg kell néznünk azt is, hogy a gazdasági kiesések hogyan kompenzálhatóak. Köszönöm. Megkértek bennünket megint arra, hogy beszéljünk lassabban. Most Aguilar kolléga nő kap szót. Köszönöm szépen. Afortunadamente hablar de bosques. Szerencsére most a, az erdőkről beszélni nagyon divatos, és jó ezt hallani, hogy egyre többen szeretnék a gazdaságban fontos szerepet betölteni, látni az erdőket. Ez egyébként a Zöld Paktum tárgyát is képezi. Van itt három olyan jelentés, amelyeket most különböző szakbizottságok készítenek elő, ezeket jól lenne összehangolni, és érdekes az, hogy a harmadik országok beli erdőírtás miatti aggályok esetleg túlságosan leegyszerűsítik az európai erdőgazdálkodás kihívásait, gyakorlatilag látnunk kell azt is, hogy mennyire különbözőek az erdők az Európai Unióban, és minden tagállamban más felelősségek mentén kell ezt, vagy más szempontok mentén kell ezt megtenni. Megfelelő jogi keretekre van szükség, hogy a multifunkcionalitását a az erdőinknek ki lehessen használni. A 2020 utáni ö, erdőgazdálkodásra vonatkozólag, tehát ilyen értelemben kellene a szabályokat megalkotni. Köszönöm. Ähm, Bombard ist nicht äh, da. Dann können wir jetzt zu den weiteren. Köszönjük a további hozzászólók. Mindenki egy percben. Elsőként Kavályes kolléga. Köszönöm, elnök úr. Valóban az erdőknek nagyon fontos szerepük van abban, hogy a közösségeink hogyan működnek. Az erdő a vidéki közösségek egyik fő szereplői, és nagyon fontos változásokat is okozhatnak. Portugáliában több mint az 50% a területünknek erdő, és ezért még nagyobb a szerepük nálunk. Ökoszisztematikai szempontból különböző szerepeket vállalnak és töltenek be, és ez az Európai Uniós stratégia alapja. Szeretném kiemelni, hogy az erdők milyen fontos szerepet vállalhatnak a környezetvédelemben és a klímaváltozás hatásainak csökkentésében. Ezen erdő területek és mezőgazdasági területek nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, pozitív hatással vannak a biodiverzitásra, a talajra, és ezek nem csak környezetvédelmi hatások, hanem társadalmi és gazdasági hatások is, hiszen a gazdák hozzáadott értéket tudnak elérni, és ez egyfajta jövedelem is számukra. Az erdő tehát fontos, hogy ezen új stratégia középpontjában álljanak az EU részéről. Köszönöm. Köszönöm. Dolori képviselő kapszót. Köszönöm, elnök úr. Az erdőkkel kapcsolatban mindenki látja, hogy Ausztráliában égnek az erdők, és hogyha valóban szükség van az EU-s erdőstratégiára, valójában világszinten kell stratégiát kialakítani az erdősítésre, erdőtelepítésre. Egy ilyenfajta javaslat az lenne, hogy egyfajta erdőtanúsítási rendszert alakítsunk ki az európai erdőkre, azért, hogy így legálisan lehessen kérni a nemzetközi megállapodásokban azt, hogy várjuk el azt, hogy ugyanolyan szinten védjék az erdőket, és megtiltsuk azt, hogy az erdőirtásból származó termékeket hozzuk be Európába. Sajnálatosnak tartom, hogy a költségvetés szintjén most azt mondjuk, hogy rendkívül fontosak az erdők, mindeközben költségvetési szinten leginkább a kapból kap csak támogatást ez a terület. Ez nagyon fontos terület, máshonnan is finanszírozni kell. És fontos, hogy az a fa termékek feldolgozását gazdasági szinten továbbfejlesszük. Müller kolléga. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönetet mondanék az előadónak is. Nagyon jó alapok. Multifunkcionalitás, valóban ezeket kell kidolgozni. Tény, hogy Európán belül az erdők, fontos, hogy növekedjenek, és nagyon fontos tényező ez itt a mezőgazdasági szakbizottságban, hogy ezt egyértelműen kidolgozzuk, hogy fontos, hogy több erdőt telepítsünk, mint amennyit felhasználunk. Németországban két millió magánerdő tulajdonos van, és ők nagyon felelősen végzik az erdészeti munkát. Szeretném kimondani, nem tudom, hogy tudják-e, hogy két és fél tonnányi egy beton köbméter, és azt nagyon sok széndiokszidot termel. Hogyha megnézzük ugyanebből a fa termékeket, az 0,5 tonna kibocsátás, és közben ö, tárolja és leköti a széndiokszidot. Ö, nincs több időm, de mindenképpen nagyon fontosnak tartom ezt a területet. Köszönöm, Löbröton kolléga. Köszönöm, elnök úr. Az erdők nagyon fontos ö, jelenség Európában, hiszen a terület 43%-át teszik ki, és 0,4%-kal nő évtizedenként a területük. Ez ö, hozzájárul ahhoz, hogy a klímaváltozást csökkentsük, és a gazdaságban is fontos szereplők, hiszen 3 millió munkahelyet teremtenek. Egyetértek tehát azzal, hogy a cél az legyen, hogy erdészeti együttműködést alakítsunk ki, annál is inkább, mert az EU-s erdőszeti stratégia már 20 éve, több mint 20 éve létezik. Meg kell nézni, hogy mi a legjobb módja annak, hogy ezen erdészeti értékeket megvédjük, de legyünk elővigyázatosak. Az erdők országonként nagyon különbözőek, ezt figyelembe kell vennünk, tehát rugalmasan kell lépnünk, annál is inkább, mert az erdők nemzeti hatáskörbe tartoznak, és ennek így kell maradnia. Nem szabad ehhez hozzányúlni az új zöld kap jegyében sem. Köszönöm, Ademos kolléga. Köszönöm. Az Európai Unióban az erdők egy nagyon fontos zöld értéket jelentenek, nagyon fontos társadalmi és gazdasági szerepük is van. Segítenek abban, hogy a káros kibocsátást semlegesítsék, és Európában az erdőket közben különböző jelenségek veszélyeztetik. Vannak szélsőséges természeti jelenségek, erdőtűz és hasonló jelenségek. Ez mind természetesen megköveteli, hogy fenntarthatóan gazdálkodjunk az erdőkkel, és szoros legyen az együttműködés a tagállamok között. Ezért azt gondolom, hogy az erdők újra növelését és termelését kell követelnünk. Enélkül zöld megállapodás sem elképzelhető. Sok sikert kívánok az előadónknak. Köszönöm, Bogovics képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni az előadónak a jelentés kidolgozásához. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy rendkívül jó erdészeti szakértőket tudtunk meghívni a kerekasztal beszélgetésre. Szlovén erdészek és erdőtulajdonosok is jelen voltak. Szlovéniában a terület 60%-át erdők fedik, és nagymértékben nő ez az arány. Fentartható az erdészeti gazdálkodás, és az erdőtulajdonosokban felmerül a kérdés, hogy a jövőben mi lesz a helyzet, amikor azt hallhatjuk, hogy teljes mértékben védeni kell az erdőket. Azt gondolom, hogy folytatni kell az erőfészítéseket, amelyek, amelyek arra irányulnak, hogy az erdők a megoldás részét képezik. Fontos, hogy észszerű legyen az erdőgazdálkodás. Hallhattuk, hogy az erdőnek milyen fontos szerepe van a széndioksziddal kapcsolatban, hogy mennyire sokszínű a szerepe és a funkciója, és energia használatra is használható az erdő az erdő a megoldás része, egyetértek az előadóval. Györgyő képviselő kap szót. Már elhangzott, hogy az erdészet olyan terület, amely a tagállamok hatáskörébe tartozik. Szeretném a státuszkót fenntartani ezzel kapcsolatban. Az új stratégia fontos, hogy kiemelje, hogy mennyire fontos megerősíteni a stratégiát 2020 után. Az erdők és az erdőfedett területek fontos, hogy hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez, ami a három pillért illeti. Vizsgálnunk kell, hogy hogyan lehet fenntartható, kiegyensúlyozott megközelítést találni az erdészetben. Hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy az erdészet egyfajta eszköz legyen ahhoz, hogy a klímát hatékonyan tudjuk kezelni, használni, és fontos, hogy ezt más EU stratégiákkal közösen érjük el, úgy, hogy garantáljuk azt, hogy megvan a koherencia az EU-s szakpolitikák között, amelyek az erdészetet érintik. A szubszidiaritást szeretném megtartani az erdészet területén. Köszönöm. Elnök, köszönöm, nem képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Szárvána úr. Nagyon fontos, hogy az Agri ezen saját kezdeményezésű jelentését elkészítse az EU stratégiájáról, amelyet a legutóbbi ciklusban kértünk. A zöld megállapodás több része is konkrét, közvetlenül is érinti majd az erdészetet, az EU klímajog, a körkörös gazdálkodás és a biodiverzitási stratégia. Hasonló a helyzet a LULUCF és a megújuló energia irányelv helyzetéhez, amelyet ismét meg kell nyitni. Az erdészeti stratégia fontos, hogy ezen joganyag és stratégia előkészítését irányítsa. Fontos, hogy az erdészeti stratégia a középpontban legyen, három dimenzióval együtt, amelyről Szavárma úr beszélt, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi dimenziókról kell itt beszélni. És szeretném elmondani azt, hogy tudjunk arról, hogy a széndiokszidot csak a zöld növények tudják lekötni. Elnök, köszönöm, Hajszlen képviselő. Valamit szeretnék elmondani, amikor arról van szó, hogy csak a, az üzemeltetett erdővel lehet a klímavédelemhez hozzájárulni. Nos, hát nagyon komoly hibákat is vétettek az erdőgazdálkodásban. Németországban nagyon komoly erdőterületek haltak ki, fenyőerdők, Portugáliában az eukaliptussal van probléma, tehát komoly hibákat követtünk, és ez nagyon komolyan érintette az embereket és a klímavédelmet is. Az én térségemben 30%-kal kevesebb az erdő az asszály miatt, és azért, mert a fenyők kihalnak. Másrésztről oda kell figyelni az Európai Unió biodiverzitási stratégiájára. Nem lehet csak Brazíliára mutogatni és azt mondani, hogy védjék meg az erdeiket, és közben az EU-ban a Kárpátokban például kihalnak az erdők. Erre is oda kell figyelnünk, amikor arról beszélünk, hogy ne csak arról legyen szó, hogy a fa mennyire szennyező, környezetszennyező vagy sem. Fontos, hogy regionális körgazdaságokat alakítsunk ki. Nem lehet mondjuk Kínába vinni a fárút, és onnan utána a bútort importálni. Fontos, hogy a helyszínen használjuk fel a fenntartható erdészet termékeit. Elnök, köszönöm. Schmidt-Bauk képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt Petrik képviselő, köszönöm, hogy a hazádban ilyen fontos szerepet játszol. Nálatok ugyanolyan fontos az erdő, mint nálunk is Ausztriában, és mint ahogy azt Európában kellene elérni. Ausztriában a terület 80%-a erdővel fedett, úgyhogy elképzelhető, hogy az EU erdészeti stratégiáját mennyire támogatjuk mi. Fentartható és a helyszínnek megfelelő erdőgazdálkodásra van szükség, ebben egyetértünk. Nem szabad, hogy az erdeink széndiokszid múzeumokká váljanak, az teljesen hibás megközelítés lenne. Azt gondolom, hogy fontos, hogy az erdőket ápoljuk, gazdálkodjunk abban, és a nagyon sok kis erdőtulajdonos szenvedélyesen védi az erdőket, és ez egy nagyon fontos munka. Meg kell védeni tehát az erdőt, és közben használni is kell a széndiokszid lekötés fontos, és tudjunk arról, hogy Európában 3 millió munkahelyet biztosít ez. Leginkább vidéki területeken, olyan területeken, ahol ott akarjuk tartani az ott élőket. Köszönöm, elnök, köszönöm. Hídvégi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Magyarországon nem csak az erdőterület megőrzése, hanem a gyarapítása is sarkalatos nemzeti célkitűzéseink egyike. Saját példánkkal tudjuk igazolni tehát, hogy az élelmiszertermelés növelése, az élelmiszerellátás biztonságának a javítása összeegyeztethető az erdőterület folyamatos növelésével. Tehát abban egyetérthetünk mindannyian, hogy az erdőgazdálkodás gazdasági és klímavédelmi szempontból is kulcsfontosságú Európában. Az EU új erdészeti stratégiájának sikerességét a különböző szakpolitikák közötti koherencia megteremtésében látom, ez a legfontosabb. Egy ilyen rendszer kialakítása jó alapul szolgált az EU-n kívüli országokban zajló erdőirtások hatékony mérséklésére is, illetve az erdőterületek növelésére. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy 2020 utáni új erdészeti stratégia megfelelő válaszokat adjon a fenti célkitűzések együttes megvalósítására. Köszönöm. Vielen Dank, Dávid. Köszönöm, Dávid kolléga. Děkuji za udělené slovo. My v České republice máme 33 rozlohy. Eh, Köszönöm szépen. Eh, nem feltétlenül igaz ez még ma is, de a 19. században az erdők a fenyő monokultúrát szolgáltát, és ennek különböző hatásai voltak, káros hatásai. Például viharoknak voltak kitéve, és 50 évvel ezelőtt aztán csak tovább romlott a helyzet, és most az asszály pusztít az erdőkben. Azt gondolom, hogy egyetértek azokkal, akik azt gondolják, hogy a természeten segíteni kell. Fanatikusok fákhoz kötik magukat azért, hogy azokat ne lehessen kivágni, és közben nem jelentenek megoldást. Azt gondolom, hogy az erdészeti gazdálkodás fontos, hogy az elsődleges célját tudja betölteni, új erdőkre van szükség. És nem szabad attól férni, hogy állami támogatásokat adjunk az erdészetnek. Biztos, hogy ennek több értelme lenne, mint hogy elektromobilitásra költsük azt a pénzt. Köszönöm. Kollégi Vicik. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy Európában sok az erdő, de azt is tudjuk, hogy egy kis része továbbra is elsődleges vagy ős erdőként működik, de ezt nem lehet aktív módon menedzselni. Az egyetlen dolga, dolog, amit tehetünk ezekkel az ős erdőkkel, az az, hogy megőrizzük őket. Egy jó európai erdővédelmi stratégiának el kell ismernie, el kell ismernie ezt is, mert különben a stratégia nem helyes. Köszönöm, kollégin Sandor. Merci, monsieur. Sandor asszony, köszönöm szépen ahogyan a kollégák is, szeretnék én is arra utalni, hogy nagyon fontos egy európai stratégia léte. Európai stratégiára van szükség, hogy közösen gondoljuk végig, hogyan lehet jobban az erdőket kihasználni, akár környezetvédelmi szempontból, hiszen ezt többen elmondták, a az erdők a széndiokszid megkötésében nagyon fontos szerepet játszanak, de gazdasági értelemben is elmondható ez kezelni kell, gazdálkodni kell, mert nagyon sok munkahelyet is jelent az erdőgazdálkodási szektor, és emellett pedig hozzájárul a terület fejlesztéshez is. Fontos lenne azon is végig, azt is végig gondolni, hogy hogyan lehet megőrizni az európai erdőket, az erdőtüzek ellen, de a paraziták támadások ellen is. Például az én régiómban sajnos rengeteg kártevő van, és azt hiszem, hogy itt európai megoldásra van szükség. Köszönöm. Vielen Dank, dann sind wir am Ende der Rednerliste. Köszönöm szépen. Äh, das Wort. Most pedig a bizottságnak adok szót Dimitro főigazgató helyettes úrnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is örülünk ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek, amely a az erdők által betöltött sokszínű szerepet hangsúlyozza. A jelenlegi helyzetben az Európai Unió a területén lévő a erdők esetében elismeri ez a jelentés az, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be a társadalom szempontjából, a terület szempontjából, és kimondja azt is, hogy melyek azok a kockázatok vagy kihívások, amelyekkel szembe kell nézni az európai erdőknek. Európai erdővédelmi stratégia szempontjából most a második stratégiában kell gondolkodnunk, meg kell hallgatnunk a tagállamok, a illetékes hatóságok és más érintett felek véleményét egy új stratégia kialakítása előtt. Nem olyan régen az európai Green Deal elfogadásakor az Európai Bizottság elkötelezte magát arra, hogy egy életciklusban gondolkozzon az erdőgazdálkodás tekintetében. Ez egy olyan stratégia, amelyet nem sokára el fogunk készíteni. Ez fogja megteremteni a kereteket az erdőgazdálkodás számára, hogy a New Deal-be beilleszkedjen. Tudjuk azt, hogy rengeteg potenciál és lehetőség rejlik az erdőkben, és részben ők azok, tehát az erdő az, amely hozzájárulhat a Green Deal sikeréhez is. Itt ugye nagyon fontos a széndiokszid megtartó képesség, illetve ezzel kapcsolatban a katasztrofális erdőtüzek elkerülését kell megcéloznunk, és a biogazdálkodás előmozdításában is fontos szerepet játszhat az erdő. Ezt a stratégiát a hónap végén fogjuk tudni elfogadni. Multifunkcionális szerepe van az erdőnek, ezért nagyon sok mindenről beszélhetünk. Tegnap egyébként itt a parlamentben azt mondtuk, hogy lássuk az erdőt a fától, címmel a biogazdaság a biodiverzitás és más szolgáltatások terén mit tehet értünk az erdő. A klímaváltozás korában nagyon sok innovációban technikai kapacitásépítésben és szakértelemre van szükség, és európai szinten ezt a keretet kell tudnunk adni. A, az európai erdők megvédése, az újraerdősítés hosszú távú erdőgazdálkodási tervekkel kell, hogy párosuljon, és a klímaváltozáshoz kapcsolódóan hatékony szolgáltatásokat kell tudni adni. Meg kell előzni a klímaváltozás okozta problémákat, illetve a katasztrófákat, és a lehető legjobban ellen kell állnia az erdőknek, az erdőtüzeknek. Az új kapnak is fontos részét képezi az erdőgazdálkodás, ez benne is marad egyébként az új kapban, és a tagállamokkal szoros együttműködésben kell egy új stratégiai tervet kidolgozni a tagállamoknak, és aztán annak az intézkedéseit nyomon is kell tudni követni. Reméljük, hogy egy új holisztikus megoldást tudunk majd 2020-ban letenni az asztalra. Köszönöm szépen. Äh, Köszönöm szépen a bizottságnak, és akkor Petrinek adok újra szót, hogy összefoglalja a mai beszélgetést. Köszönöm. Thank you all. Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a kiváló megjegyzéseket, és ezt a jó eszmecserét. Szeretnék röviden néhány felszólalásra utalni. Müller asszony nagyon jó, hogy ön a multifunkcionalitásra hívta fel a figyelmet. Nagyon érdekes volt az is, lehet, hogy ez egy retorikai kérdés volt, hogy tudjuk-e, hogy milyen sok ö, széndiokszid szabadul fel, amikor az erdők égnek, és milyen sok széndiokszidot köt meg emellett a működő élő erdő. Nagyon fontos, hogy a tudományos tényekhez tartsuk magunkat, és ezzel is vezet egy következő gondolathoz. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy az erdőket meg kell védeni. De itt igaziból az a kérdés, hogy vajon pontosan mit értünk az alatt, hogy megvédjük az erdőt. Ezt nagyon alaposan át kell gondolni, fel kell tennünk magunknak a kérdést olyan formában, hogy mi az, ami jó az erdőnek, hogyan lehet megőrizni az erdők biodiverzitását, a környezet jó állapotát. És itt vissza is térnék ahhoz a végkövetkeztetéshez, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás a megoldás. Ez a kulcs. És Hajszing úrra visszatérve azt tudom mondani, hogy önnek igaza van több és új módszerre van szükség Európában. Rengeteg dolog nem is történt még meg, nem tettek meg mindent Európa különböző országaiban. Fontos a korai figyelmeztető rendszer, több kutatásra van szükség, az erdőkben utakat kell biztosítani, hogyha kiütne valahol, hogyha valahol tűzütne ki, akkor azt könnyebben meg lehessen közelíteni a tűzfészkeket. Mert így lehet elérni azt, hogy az erdők megkössék a széndiokszidot, és azután következik a körforgásos gazdaság, amikor kivágjuk a fákat, és termékeket állunk, állítunk elő belőlük, és akkor még így még sokkal tovább lehet a széndiokszidot benne tartani a fában. Tehát itt nagyon pontos részletes megoldást kínálunk, és szerintem a ma felmerülő az erdőkkel kapcsolatos aggájainknak nagy részére választ találunk ilyen módon. Nézzük az ütemtervet. A jelentéstervezet bemutatása a szakbizottságban 18-án vagy 19-én történik meg majd márciusban és a módosítások határideje március 25 lesz, májusban fogunk szavazni, és a plenárisra pedig júniusban kerül ez az anyag. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Petri! Akkor ezzel a mai nap végéhez értünk. Köszönöm szépen Mindenkinek, főleg azoknak, akik itt maradtak a végéig, holnap reggel kilenckor találkozunk, és akkor majd alkalmunk adódik arra, hogy az új biztosunkkal beszélgessünk. Szép estét kívánok, és köszönöm szépen a tolmácsoknak is.